Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Nos, nagy örömmel szeretném kedves kollégák üdvözölni eh, Catherine Ashton bárónőt az EU-s külügyi és biztonságpolitikai felelőst, illetve az Európai Bizottság alelnökét. megígérte, hogy évente egyszer elhoz, eljön hozzánk, úgyhogy most második alkalommal üdvözölhetjük itt eszmecsere keretében. Utóbbi látogatása óta több változás is történt. Az Európai Külügyi Szolgálat már teljes körűen funkciót lát el, és a közelmúltban kapott egy jogalkotói javaslatot a parlament, parlament a külpolitika finanszírozási eszközeiről, és a cél az, hogy ezt a külügyi szolgálat is felhasználhassa. Az adott eszközről Eston asszony dönt. Ami az együttműködés fejlődés eszközét illeti, több módosítást is előír a jogalkotói javaslat, mint például a feltörekvő országokkal való együttműködésünk csökkentése, illetve tagállamokkal való közös programozás. Eston asszony eljött hozzánk, még egyszer köszönöm önnek ezt, és az együttműködésről, a külpolitikáról fog beszélni nekünk az Európai Unió keretén belül. Most pedig további késekedés nélkül Esson asszonynak adom át a szót, parancsoljon, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, igazán nagyon kedves, mondja Lady Ashton franciául. Hát elég régen voltam már itt, az önök szakbizottságában, elnök asszony. Azért nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő időben meg hát tudjuk majd vitatni azt is, hogy a politikai inputot, a politikai ráhatást hogyan tudják képviselni itt a szakbizottságon belül. Nyitott vagyok minden elképzelésük irányában, hogy hogy lehet ezt elérni, tárgyalok a Dán elnökséggel, illetve a Ciprusi elnökséggel is arról, hogy mit tehetünk még annak érdekében, hogy a szakbizottság megfelelő folyamatossággal kapja a politikai híreket. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önöknél. El kell mondanom, hogy rendkívül kihívásokkal teli évet zártunk. Igaz ez az arab tavaszra is, amely mindenképpen megváltoztatta a politikai környezetet a gazdasági válság tükrében. Ami engem illet, kétségtelen, hogy ezen nehéz gazdasági időkben illetve a világban tapasztalt változások keretén belül. A szegénység megszüntetése, a fenntartható fejlődés tükrében ezek a politikák még fontosabbak lesznek, és ezeknek kell az Európai Unió munkájának középpontjában állni a világszerte. Voltak eredményeink, ez kétségtelen. Az oktatás terén több mint 9 millió ember ö, került be az általános iskolákba, 5 millió gyermeket ö, ö, oltottak be ö, a kanyaró ellen, és ö, 750 ezer écest, illetve há, HIV pozitív embert kezeltek. Nagyon fontos az infrastruktúrában és a civil társadalomban betöltött szerepünk. Az arab tavasz kezdetétől kezdve láttuk, hogy nagyon sok ország fontos pontra ért átalakulási folyamatában. Azért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a továbbiakban az intézményépítés, illetve az a segítségnyújtás, amelyben népeik részesülnek, támogatást lejjenek a demokrácia, a szabadság, az emberi jogok, az egyenjogóság terén, annak feltételezése, hogy az egész folyamat végén végül is mindenki csak győztesen kerülhet ki ebből. De mindez megfelelő gazdasági növekedéssel és fenntartható fejlődéssel jár együtt, amire szükségünk van arra, hogy a társadalom minden egyes tagja ebből csak előnyt élvezhessen. Nyilván ez minden területre igaz. Mindezt átfogóan és koherensen kell támogatnunk. A kialakult helyzet rendkívül nagy kihívásokkal ö, állít minket szembe, nem csak a szomszédságban, hanem azon túl is. Hiszen gondol, gondolnunk kell arra is, hogy a szubszaharai vidéken, Afrikában milyen hatása van ezeknek a változásoknak. Illetve, hogy milyen kérdésekkel kell szembenézniük az afrikai, a karib-tengeri, csendes-óceáni országoknak. Mindezek összessége a politikai dinamizmus arra az eredményre kell hoznia, arra az eredményre kell, hogy jusson, hogy ez az arab tavasz minél gyorsabban hozza meg az eredményeket, a fenntartható fejlődést el kell ismernünk. Nagyon sok területen, nagyon sok olyan nép vonatkozásában, akik szembenéznek az éghajlatváltozással. Be kell vezetnünk azokat a programokat, amelyek segítségével csökkenthetjük a szegénységet minden országban. Végül pedig el kell jutnunk oda, hogy a XXI. században ne beszélhessünk a világ egyetlen egy pontján sem éhezésről. Ami engem illet az egyik legnagyobb valódi tragédia az, hogy 2012-ben még mindig éjségről beszélünk, stratégiákat kell keresnünk, hogy megbírkozzunk vele. Hogy rövid távú intézkedéseket kell hoznunk, ahelyett, hogy hosszú távon oldanánk meg ezt a problémát. Úgyhogy annyit tudok elmondani önöknek, hogy hogyha a Lisszabon utáni perspektívába helyezzük az egész kérdést, teljesen nyilvánvaló, hogy a kül- és biztonságpolitikának valamilyen koherens módon kell kapcsolódnia egymáshoz. Ugyanis a biztonság az emberek számára nem csak a kritikus kérdésekről szól, nem csak arról, hogy ne legyen konfliktus, háború vagy terrorizmus, hanem szükségük van élelmiszerbiztonságra, az éghajlatváltozás körülményeitől függetlenül jól kell élniük valamilyen biztonsági hálóban. Úgyhogy ezért dolgoztunk ki például olyan stratégiákat, mint a Sahel. Megpróbáljuk az összes miniszterelnökkel együtt megoldani ezt a problémát a stratégián belül hogy tárgyaljanak a különböző csoportosulásukkal saját hazájukban, hogy megpróbálják megoldani ezeket a problémákat, és biztosíthassuk a biztonságot. Mert a biztonság azt jelenti, hogy nincs éhezés, mert a, ezen a vidéken bizony vannak ilyen problémák. Hogy ne legyenek olyan problémák, például, hogy a fiatalokat terroristákká nevelik, hogy támogassuk a kis falvakat, a kis közösségeket, hogy lássák azt, hogy a saját kormányuk is segíti őket. Például legyenek klinikák az egészségügyi területen, ezen a területen nagyon nagy szükség lenne erre is hogy a rendőrség biztosítsa a biztonságos környezetet, hogy az élelmiszersegélyek eljussanak azokhoz, akiknek szükségük van rá. A munkahelyteremtés, a gazdasági fejlődés, a civil társadalom a támogatása mind-mind nagyon fontos ahhoz, hogy támogassák ezeket a közösségeket, az emberi jogok terén, hogy olyan kormányjal és kormányzással rendelkeznek, amilyet szeretnének. Elnök asszony, Szeretnék itt a kollégáimra is kitérni, nem csak Andreas Pivas segít nekem, aki nagy barátja ennek a szakbizottságnak és a fejlődésnek, hanem Györgyéva biztossal együtt is, hiszen mindenhova ellátogatunk, Pakisztánba, Japánba, ahol válságos idők járnak. azokban az országokban, ahol például Jemenben közösen együttműködtünk, hogy biztosítsuk az élelmiszerellátást az emberek számára. Megfelelő stratégiát dolgoztunk ki, rövid távra is és hosszú távra is. Olyan országokba látogatunk, mint például Dél-Szudán, ahol a jelenlegi helyzet és a nehézségek megoldandók, ezekre majd később térek ki. Az intézmények együttműködését kell mindenképpen biztosítanunk. Ebbe fektettünk be annak érdekében, hogy minden megfelelően működjön. Nagyon remélem, hogy megtaláljuk majd a megoldásokat, és ezek nem lesznek újdonságok. Ugyanis egy új szolgálat létrehozása ezen belül azt jelenteni, hogy megint csak új megoldásokat kell találnunk az együttműködésre. A tisztviselőknek új, megfelelő módon kell biztosítaniuk azt, hogy a lehető legmegfelelőbben lefedjük a problémákat. De Szeretnék itt fejet hajtani minden munkatársam előtt, az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, a válságkezelés, minden olyan terület munkatársa felé, akik együttműködtek velünk. A cél ugyanis az, hogy ezeket a célkitűzéseket, a békét, a biztonságot, a prosperitást, a gazdasági növekedést és a partneri kapcsolatok kidolgozását összefogjuk. Már említettem, hogy óriási kihívásokkal kell szembenéznünk világszerte, de bizonyára azt is tudják, hogy megfelelő körülményeket próbálunk teremteni ehhez. Megpróbáljuk elkerülni azokat a konfliktusokat, amelyek aztán nagyon gyorsan még nehezebb kihívássá nőhetnek a világ bármelyik pontján. És mindannyian tudjuk, a gyermekek problémáját, akik nincsenek iskolában, akik nem tudnak megélni a jövedelmeikből, hogy csak egy párat említsek ezek közül. A háború az, ami a lehető legnagyobb pusztítást végzi ezeken a területeken. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy humanitárius támogatást, fejlődést, békét, biztonságot teremtsünk. Az egyik példa amely hosszú éven keresztül prioritásunk volt, Afrika szarva. Sok mindent kellett egyszerre kezelnünk. A kalózkodás szomáliai partokon, például, ahol száz tengeri mérföldnyire voltak a tengerparttól korábban, de most már még közelebb kerültek. Aztán ugye a félelmekkel, amelyek a kereskedelemre vonatkoztak ezeken a tengerpartokon, de aztán ez már tovább terjed máshova is a világra, mert féltek az emberek, hogy elrabolják őket, vagy féltek azért, mert megtámadják őket, mert különböző tevékenységeket végeznek. Aztán azok az országok, amelyek ezen tengerparton találhatók, hiszen az idegenforgalmukat, a kereskedelmüket fenyegették ezek a tevékenységek, hiszen mindezek szükségesek sikeres gazdaságokhoz. Aztán ott van még az élelmiszer eljuttatása a legszegényebbekhez. Ma 12-13 hajó és helikopterek figyelik a kalózkodást, a, tevékenység, a kalóz tevékenységet a tengerparton. Persze a Földön is meg kell oldanunk a problémát, mert végül is ott találjuk meg mindezt. Úgyhogy erőteljes fejlesztési programokra van szükség, hogy megfelelő alternatívák legyenek, hogy aztán meggyőzhessük a fiatalokat, mert gyakorta csak gyerekekről van szó, akik kalóz tevékenységgel foglalkoznak, hiszen óriási összegeket keresnek, több ezer dollárt szemben azzal a minimálissal, amit egyébként kereshetnének. Úgyhogy így segítenünk kell a régióban a vezetőket, az afrikai nemzeteket, Szomáli földöt például, Tanzániát, Kenyát, Dél-Afrikát, a Seychelles-szigeteket. Tehát össze kell fognunk, hogy megáll, megoldást találjunk azért, hogy elkötelezhessük magunkat valamilyen politikai megoldás mellett, erőteljes humanitárius program mellett, illetve prevenciós program mellett, hogy megelőzzük a hajók lefoglalását, és hogy végül is eljutathassuk az élelmiszert azokhoz, akiknek kell. És amikor arról beszélünk, hogy jólétet kívánunk teremteni, akkor nyilvánvalóan azon is el kell gondolkodnunk, hogy milyen szerepet játszhatunk az AKC országokban. Tudom, hogy ez a szakbizottság ismeri az AKC országokkal végzett munkánkat, és ők is nagyon fontosnak tartják ezt. Biztosítanunk kell azt, hogy ez is egy stratégiai megközelítés követve működjön. Az AKC e, országok a következő Európai Fejlesztési Alap programozásában, a 9. programozásban együtt fog működni a DEFCO-val, az Európai Parlamenttel, és üdvözöljük az Európai Parlament hozzájárulását, például Louis Michel, aki ugye elnökli a közös AKC EU parlamenti közgyűlés. Tehát az itteni szakértelemre is építünk, amikor meg próbáljuk megtervezni, hogy hogyan működjön a programozás, milyen követelményeket állapítsunk meg. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy átfogó megközelítést alkalmazzunk, és um, itt biztosítani kell azt is, hogy ne csak azt valósítsuk meg, ami fontos, hanem hogy ez fenntartható is legyen, és a demokrácia és az emberi jogok biztosítása is a középpontjában legyen ennek a stratégiának. Tudom, hogy amikor a menetrend a változásért kerül szóba, és Pibax biztos úr ugye nagyon erőteljesen ösztönözte ezt a fejlesztési programot, és ő mindent megtesz azért, hogy legmegfelelőbben jusson el a segély az érintettekhez. Tehát itt eh, nagyon fontos, hogy megfelelő elveket dolgozzunk ki. Itt egy olyan keretet kell teremtenünk, amely elismeri azt, hogy a legszegényebbek sajnos nem mindig a legszegényebb országokban élnek, nagyon gyakran olyan országokban élnek, amelyeket mi esetleg közepes jövedelmű országoknak tekintünk. És ez is egyfajta lehetőséget teremt, hiszen amikor országokkal, és ezekkel az országokkal kiépítjük a kapcsolatainkat, akkor ez arra is szól, hogy próbáljuk őket képesíteni arra, hogy ők is hatékony programokat tudjanak bevezetni, hogy a saját társadalmaik szegényeivel, öm, szegényeinek ők is tudjanak segíteni. Ez is nagyon fontos részét képezi a partnerségi programnak, amelyet fenntartunk velünk. Nagyon sok esetben ez nem tud megvalósulni, vannak politikai okok, vannak, amikor, van amikor a gazdagok nem kívánják megosztani a forrásaikat, és sok esetben itt egyszerűen intézményi hiányosságok állnak a háttérben, ezért nem működnek ezek a segélyprogramok. Éppen ezért valóban átfogó megközelítésre van szükség. Vannak olyan tagállamunk is, ahol a vidéki területeket sok esetben infrastruktúrális szempontból is támogatnunk kell, a helyi gazdaság támogatásra szorul, a helyi oktatási rendszerek, a fiatalok ellátása és segítségre szorul, amit mondtam, a szükség van infrastruktúrára ahhoz is, hogy a saját terményeiket például eljutassák a környező piacokra. Haitin láthattuk ennek az iskola példáját. Itt láthattuk, hogy a sziget különböző pontjai mire is van szükség, és hogyan lehet ezt az infrastruktúrális segéllyel összekapcsolni. Itt például a mezőgazdasági oldalon lehet segíteni azt, hogy hogy ne csak terményeket termesztenek és exportálják azt, hanem például oktatási lehetőségeket is biztosítsunk számukra, hiszen így új javakat is el lehet juttatni azokhoz, akik egyébként csak a mezőgazdaságból élnek, és az teljes élelmiszertermelési láncot be lehet ebbe vonni. Nem szeretnék túl sok ideig elidőzni ennél a pontnál, hiszen legfontosabb, hogy aztán közös vitát is folytassunk. De minden esetre az AKC országokkal fenntartott kapcsolatainkban nagyon fontos az, hogy nagyon sok esetben nem sikerül őket segíteni, őket abban, hogy saját maguk segítsék a társadalmukat. Nagyon fontos az, hogy szépen leszivárogjon a segély a legalsóbb szintekre, és itt ugye általában fentről jön a segély, megpróbáljuk hatékonyan fentről programokkal segíteni a az embereket, ugyanakkor nagyon fontos lenne az is, hogy helyi szinten megerősítsük a társadalmat, hogy ők maguk is segítessenek magukon. És a munka nagy része, amit ezen országokkal képezünk, és itt gondolok stratégilag fontos országokra is, vagy olyan országokra is, amelyek éppen csak most léptek még be ebbe a partnerségi keretbe, és most kezdenek el gondoskodni a saját legszegényebb rétegékre. Aztán egy nagyon fontos pont még az változás, ezt is említettük mert Ez is egy olyan vetület a fejlesztési politikának, amelyet mindig be kell építeni a programozásba. Különösen a kis országoknak, a kis sziget országoknak, a csendes óceánon, a karibi térségben, amelyeknek ez rendkívül fontos hiszen ők maguk láthatják, már tapasztalhatják az éghajlatváltozás hatásait. Itt is nagyon erőteljes robosztus megközelítésre van szükség. Itt két dolog fontos. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan az éghajlat változás hatásait e, tompítanunk kell, a jelenlegi hatását és a jövőbeni hatásokat is tompítanunk kell, hiszen e, sok tekintetben másképp kell eljárni ezen területeken az éghajlatváltozás miatt. Tehát kérdés, hogy az ottani közösségeket hogy lehet úgy támogatni, hogy mondjuk, hogy úgy építsék újra a területeiket, hogy az emelkedő tengerszint, az áradás nem mossa el ezeket a szigeteket, vagy hogyan találtunk módot arra, hogy segítsük őket abban, hogy együtt tudjanak élni a földrajzi változásokkal, amelyeket az változás magával fog hozni. Hogyan tudjuk összekapcsolni mindezt a mi stratégiai munkánkkal. Ez pedig ugye arról szól, hogy nagyon erőteljes értékalapú és eh, célorientált fejlesztési politikát valósítsunk meg világszerte. Tehát itt össze kell kapcsolni több szempontját is a munkánknak, és ez mind egy helyen fut össze, ez pedig a, az, hogy hatékonyak legyünk a fejlesztési politikában. Aztán néhány szó még Dél-Szudánról és Szamária. Itt kapcsolatban voltam az ottani vezetés, amikor a legutóbb beszéltem a dél-szudáni elnökkel, akkor elmondtam, hogy milyen büszke voltam akkor, amikor őt beiktatták ezen a forró napon, amikor először lobogott az új ország lobogója. És ez az új ország valóban megérdemli, és szükséges van minden segítségre, amit tőlünk megkaphat a növekedés, a fejlesztés, az infrastruktúra kiépítése, amely ugye igencsak törékeny ebben az országban. Aztán a tagállamokat össze kell hozni, hogy együtt együtt lépjenek föl Csubában, Délszudában például egy helyen találhatók a tagállamok küldöttségei, küldöttei. És fontos, hogy valóban ott a helyszínen működjön a segélyezés, és valóban eljutassuk oda azt, amire szükségük van itt például akár csak felmerülhet a reptér képítése és hát a déli és az északi ország rész közötti kapcsolatok képítése is fontos a e tekintetben. Mömbeki, dél-afrikai e, elnök úr is ugye komoly munkát ez e tekintetben. És meg kell próbálni a gazdaságot ott diversifikálni, hogy a, a, a mezőgazdasági uh, jellemzőit eh, ki tudják használni ennek az országnak. Aztán egy másik nagyon fontos terület Burma vagy Myanmar, ugye. Áprilisban kerül sor a választásokra. Magam és Aung San Suu Kyi eh, megállapodtunk abban, hogy ekkor szeretnénk ott lenni, és én is, és Andrész Spielberg biztos úr is beleegyezett abban, hogy megteszünk mindent, amit tehetünk. Nagyon komoly elvárásai vannak ezen országgal szemben. Világosan ki kell mondanunk, hogy mi azt várjuk, hogy megfelelőképpen zajljon le ez a választás, és a politikai foglyok kiszabadulhassanak, és a még jelenleg is folyó konfliktusokat le kell zárni. Tehát itt a reformokra, szabadságra van szükség Burmában, és mindenképpen kiállunk mellettük, és és szeretném a küldöttségünket is ott megnyitni, és szeretném azt is, arról is biztosítani őket, hogy egységesen kiáll az Európai Unió Burma mellett. De beszéltünk még Afganisztáról is, részletekben menően beszéltünk arról, hogy milyen hihetetlen munkát végeznek a küldöttségeink Afrikába, a bizottság valamennyi részével és a tagállamok együttműködve végzik ezt a kiváló munkát. És tudják, hogy két fontos célom van. Az egyik a nagyobb mértékű koherencia a tagállamok és az uniós intézmények munkák között, hogy megmutassuk, hogy a fejlesztési segélyek még többet is elérhetnek, még több segítséget nyújtatnak, mint jelenleg. Ez, e, azt értem, ez azt értem, hogy próbáljunk meg következetes um, gondolkodni arról, hogy mit tudunk együtt elérni. És azt is szeretném, ha mindezt partnerségi alapon végeznénk az érintett országokkal, illetve a nemzetközi szervezetekkel, különösen az ensz partnerként kell együttműködnünk, és az uniónak itt egy fontos partnernek kell lenni. Aztán befejezésképpen szeretnék még egy példát, egy fontos példát nevezni ez pedig a, a, szintén a mi munkánkat illeti, amely ugye kezdődik azzal, hogy megpróbáljuk a magánszférát, a vállalkozásokat meggyőzni, a különböző nemzetközi szervezeteket, akár a Világbankot, akár az Európa Fejlesztés Alapot, hogy támogassák a KKV-kat azon országokban, amelyek eh, komoly változásokon mennek át, eh, hiszen a jövőbeli gazdaságnak ez a gerincét képezi, ez a KKV társadalom. Nagyon sok ország talán most először tud részt venni eh, a demokratikus parlamenti folyamatokban, és a, gratulálnék a, a fantasztikus eh, választás megfigyelési missziókat, hiszen nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit önök végeznek, hiszen ez nagyon fontos, illetve az is, hogy utána is nyomon kövessük a fejleményeket az adott országokban. És számos képviselő e, ugye hajlandó volt valóban személyesen is eh, ösztönözni az országokat, hogy hogy építsék a demokráciát, és megmutassák, hogy mire összes a demokrácia, vagy például a Líbiában, Tunéziában, Egyiptomban, Jordániában, Marokkóban, mindezen országokban nagyon komoly változások történnek, és itt vagy az AKC közgyűlésen keresztül, vagy más partnerekkel együtt nagyon fontos munkát végzünk például a nőcsoportokkal, és, és nem szabad sohasem lebecsülni azt, hogy hogy milyen eredményeket érhetünk. Én csak saját tapasztalatomból is mondhatom, hogy nem csak tisztelet, hanem, eh, hanem tisztelet illeti a résztvevőket, hanem komoly hatással is vannak ezek a személyes látogatások és beszámolók. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, Lady Ashton. Köszönöm szépen, Lady Ashton. Most a kollégáknak adjuk meg a szót. Tudják, hogy korlátozott idővel rendelkezünk, szavazunk. Mindenkinek kérdésenként két és fél percet szeretnék hagyni. Négyesével fogom felszólítani a kérdésekre a kollégákat. Elég sok kérdést kaptunk, és aztán mindig megadom válaszadásra a szót. Mitchell úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözlöm és köszönöm. Köszönöm az, az EKS támogatását is, és örülünk, hogy támogatunk, támogatását élvezzük. Állandó kérdés. megvan az MDG fejlesztési cél kitűzések, de az EU szinten a középtávú, hosszú távú sikereket, az EU célok, fejlesztési cégek, célok sikerét, a 6, milliárdos és ugye 30 milliárdos nagyobb koherenciához allokált összegek sikerét hogyan tudjuk mérni. A Fidzsivel kapcsolatban, mint második legjelentősebb donorország szeretném, hogyha a Nandi közösségről tudna nekünk szólni, és ott is 5000-en vannak, 2000 éve a dolgok ott nem, nem változtak, minden még érintetlen, jelentősebb támogatásban részesíthetjük-e őket, valamint szeretném azt is megkérdezni, hogy tudná mondani a, valamit a nigériai keresztényekről, hiszen a karácsony napján a hokobánai keresztényeket ért támadások és a tegnapi események is nagy aggodalommal töltenek el minket. Nincs elég időm, de szerettem, szeretném, hogyha minden egyes kérdésemre tudna referálni valahol ez az én veszőparipám, hogy ön, mint a külkapcsolatok és a külügy fő képviselője, én szeretném, hogyha ön Európa külügyi delegáltja lenne, mert ugye jó lenne, ha önre úgy tekinthetne mindenki, vagyis hogy úgy tekint önre mindenki, mint Európa külföldi arcára, de hát nem tudom, hogy ez jó-e. Köszönöm, Mitchell úr. Cortes Lastra a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ön ma itt van körünkben, és nagyon örülök, hogy ma lehetőségünk van arra, hogy ellátogatott hozzánk, és láthatósága van a mi bizottságunknak, és másrészt, hogy Európában is láthatóságunk van a világban is, ami a ICD-t, a fejlesztési együttműködési finanszírozási eszközt illeti. Nos, ezzel kapcsolatban ez az eszköz a jelenlegi finanszírozás szintjét hogyan tudjuk megőrizni a válság mellett. Nem lenne jó, hogyha itt a fejlesztési politikán csattanna az ostor. És hogyha megvonnánk a támogatást azoktól, akiknek leginkább szüksége van erre ma. A mi bizottságunknak hozzá, és az Európai Bizottságnak is sokszínű a hozzáállása, de a diversifikáció és az ICD az a szegénység csökkentését és az együttműködés fokozását szolgálja frakciómat különösen szíven üti, és fontosnak tartja, hogy ha, ha, has, hatékony legyen a fejlesztési együttműködési politikánk, és hogy az MDG-ket, MDG-ben megfogalmazott célokat elérjük a szegénység csökkentését tompítását elérjük. Szeretnénk tudni, hogy a jelenlegi 2015 utáni MDG-vel kapcsolatban önnek mi a véleménye? A szegénység egyre fokozódik, Afrikában, Latin Amerikában az egyenlőtlenségek egyre súlyosabbá válnak ma. Látjuk Nagy Brazíliában, Mexikóban mi történik, szegénység és egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség hiánya szintjén példaértékű két országról van szó. 70 millió ember él ma Latin Amerikában a szegénységi küszöb alatt, és 10-15 ország egyike, legtöbbje is ezen régiójában található a világnak. Az egy, a, megáll, a fejlesztési és együttműködési megállapodásoknak hála sikerült a problémákat enyhíteni szegénység szintjén. Nem kell most feladnunk ezt a harcot. Igen, és más irányt kell, hogy vegyen az együttműködési politikánk, ezért azt szeretném kérdezni, hogy egyetérte azzal, hogy olyan következetes stratégiával lépjünk föl, mely szerint visszavesszük az a latin-amerikai közepes jövedelmű országoktól megvonjuk a támogatást, elnök asszony. Ha más, ha mindenki túllépi a felszólási idejét, akkor másoktól veszi el a szót, Görenc úr. Köszönöm szépen. Egy percet nekem adja, amiről Gimicella mondott, és akkor nekem már ez mindjárt jobb lesz. Tavaly Lady Ashton eljött hozzánk, meglátogatott minket, jó lenne, hogyha rendszeresben sebben is ellátogatna hozzánk, de úgy látom, hogy ugyanerre megvan a lehetősége, de nem teszi meg. Fejlesztés szempontjából fő donor vagyunk, első donorország, donor ö, régió, de valahol úgy tűnik, hogy minden egyes tagállam 27 EU tagállam és a bizottság támogatásait összeadjuk, de valahol ez nem igazán jó megoldás. Tavaly, amiben megállapodtunk, az szemfényvesztés volt, mert a megjegyzések alapján én úgy érzem, hogy bizony számos problémás helyzet áll még fönn a világban. Kollégáimmal együtt úgy érezzük, és azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió a legambiciózusabb, a leghatásosabb és legkövetkezetesebb lenne. Így az európai kormányzásnak, az elvárásoknak kell megfelelni, és én úgy gondolom, hogy három ok miatt nincs ez így. Miért? Először is azért, mert a tanács szerepe milyen. Miniszteri szinten kétszer évente találkoznak három órában fél, éven, három órában fél évente a szakminiszterek, holott 80%-át a fejlesztési támogatásnak ezen kétszer-három óra alatt döntik el, és a tények orvoslására nincs így lehetőség. Másodszor, miután ön, ön, ön mm, elfoglalta pozícióját azóta, az az érzésem, hogy a tanács szinte megnémult. És a vitámban ugye a Lisszaboni szerződés 290. cikké alapján valahogy az az érzésem, hogy ne foglalkozzanak most már az EKS-szel, és ez nem igazán segít minket abban elő, hogy demokratikusabbá váljon az EU. Harmadik gond pedig a bizottsággal van, az ön jelenlétében is elmondom. Világosság és átláthatóság szempontjából szeretném, hogyha a fejlesztési fejlesztési politika programozásáért egyedül és kizárólag a bizottság felelne. A politikák koordinációja lehetne az ön feladata, de erre nem utalt pontosan előadásában, mert itt most a kereskedelmi dimenzió is fontos, hogyha a külpolitikai megközelítésben koherensek akarunk lenni, akkor a kereskedelem politikát is integrálni kell a megközelítésbe, ami a demokráciát illeti, már, demokráciát illeti már elmondtam, amit szerettem volna. Utolsó gondolat Egyébként pedig azt gondolom, hogy erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy egy szükségletnek megfeleljünk. Igen jó politikánk van, jobb is lehetne, hogyha ö, megszerveznénk a stratégiai eszmefuttatást is a fejlesztési európai pólussal kapcsolatban számos kritikám ellenére is vannak kedvező elemek, de van egy hiányosság, jelentős hiányosság, és felkérném önt, hogy adjon engedélyt arra a tanácsban, hogy részt vehessen a tanács velünk egy olyan eszmecserén, amely a fejlesztési jövőbeli agendáról szól. Igenis eszmét kell cserélnünk, mert a e kérdés alapvető létfontosságú hogyha egymás mellett beszélünk el, akkor bizony nem fogjuk tudni az Európai Unió fejlesztési oldalát valóban megelősíteni. Nagyon sajnálom, és nevetségesnek találom elnök asszony, hogy másfél percben kell felszólalnunk, egyszer van csak nálunk eh, Aston asszony. Elnök asszony, nagyon sajnálom, még sokan kértek mások is szót, és aztán szavazunk. Én nagyon szívesen megadom hosszabb időre is mindenkinek a szót, de lehet, hogy lesznek, akik nem kapnak így szót. Most pedig magamnak adom meg a szót, de azt gondolom, hogy el tudtam mondani, hogy a Görenc úr, amit szeretett volna, nem? Akkor minden rendben, ha így van. Most át, magamnak adom meg a szót, én Haitiba utaztam három alkalommal, hat hónappal a földrengés után, majd az elnökválasztások második fordulójakor, és két hónappal ezelőtt is. Le modernyi? nem is kell elmondanunk, hogy óriási szolidaritást ö, tapasztaltunk az EU részéről, viszont az utazásaim során megtapasztaltam, hogy mi vagyunk humanitárius és fejlesztési segélyek szempontjából is első donorok. Azt láthattuk, hogy az EU delegációi és a helyi hatóságok közötti eszmecsere bizony igen korlátozott, és akkor még visszafogott vagyok. Michel Martelly elnökkel január 12-én találkoztam, és eszmecseréltünk az iskolapolitikával, politikáról többek között, és igen aggódom, mert úgy tett nekem, hogy az elnök úr inkább átfogó, masszív agrár jelenlétet kívánt három nagy agrárvállalat jelenlétével megvalósítani az a kisgazdákra, a földhöz való hozzáférésre nem igazán utalt, és inkább a génmódosított agrártermékekre hajezte a hangsúlyt. Mi a véleménye? És most talán megadom válaszadásra lehetőséget. Thank you. How long do I have to respond? Köszönöm szépen. Hogyan tudok, mennyi időm van a válaszra? Mr. Mitchell, Mitchell úr, hogyan lehet a fejlesztési eh, sikereket eh, mérni? Hát nagyon érdekes dolog. Andres Pivas próbálkozik eh, ennek megoldásával, hogy hogyan tudjuk mérni a sikereket. Hát mérhetünk sok mindent, ami az egész teljes kép részeit világítja meg, és hát mindenek az átfogó volt, ahogy mondtam. Lehet beszélni az oktatás terén elért eredményekről, a szegénység terén, nagyon sok mindenről, de a koherensen van a hangsúly, mint szón. Nos, én leginkább azt próbáltam megtalálni, hogy a tagállamok és az EU hogy tud leginkább kéz a kézben együtt dolgozni. És kreatívan próbálunk hozzáállni ehhez a kérdéshez, hogy hogyan lehetne ezt elismerni. Ez nagyon fontos lesz. Biztos vagyok benne, hogy a fejlesztési miniszterek egyik legfontosabb tárgyalási pontja lesz ez. Aztán konkrétan rákérdezett most már delegátus lettem, Szíria, Algéria és a Fidzsi-szigetek vonatkozásában. Nos, ami a Fidzsi-szigeteket illeti, ott megpróbáltunk elmozdulni attól az állásponttól, hogy felfüggesztettük a segélyeket, ar, az, abba az irányba, hogy együttműködjünk a helyiekkel. De hát a gond az, hogy leginkább azok szenvednek, akik a, a lista legvégén állnak. Tehát legalább megpróbáljuk ezt a szenvedést enyhíteni. Persze aztán ott van a, a, a közrend kérdése, a szabályok, a jogszabályok kérdése. Nyilván itt is segítenünk kell. Úgyhogy megpróbálunk lehető, a lehető legközelebb kerülni azokhoz az országokhoz, szervezetekhez, amelyek a leginkább beleillenek abba a képbe, amit foglalkozunk. Szíria. Nagyon sok mindent mondhatnék, de csak röviden következőre térnék ki. Nos, az ellenzékkel többek között az inkluzivitásról, a befogadásról beszéltem, mert annyira fontos, annyira fontos ez a különböző ö, vallási közösségek szempontjából, és főleg a keresztények is, hogy részéi legyenek Szíriának, és ne érezzék azt, hogy valami olyasminek tekintik őket, ami romboló hatással van rájuk. Ez nagyon fontos. Ezt az Egyesült Államokban is a külügyminiszterrel is ezt megtárgyaltuk, hogy hogyan lehetne ezt belefoglalni a tevékenységünkbe, mert ha nem, akkor a jövőben szinte nem az lesz, amilyennél szeretnék. Algéria. Ugye megint csak felmerül a kérdés, hogy a keresztényeket célozzák-e meg közvetlenül. Mindenféleképpen valamilyen régi vallásról van szó, amely eh, Nigériában eh, fontos kérdés. And I think is doing so in a way that again. Tehát eh, megint csak az inkluzivitás, a szó, köszönöm szépen. De hát olyan helyzetek ezek, amelyeket nap mint nap nyomon követünk, mert potenciálisan nehézekké válhatnak. És nyilván tudják, hogy a gimnik egy másik nagyon te- fontos terület, amiről mindannyian tárgyalunk. Hát ez úr. Amikor a latin-amerikai kérdéseket említette, Brazília, Mexikó kérdését, ugye a stratégiai partnerségek közepette foglalkozom velük is, és a G20-akhoz is tartozik ez a kérdés. Ami a mexikóikat illeti, a fenntartható fejlődés volt az egyik legfontosabb, amiről beszélni akartak. Nyilván erről Brazíliában is tárgyaltam. Kétségtelen, hogy ezek az országok még mindig kapnak bizonyos pénzügyi alapokat, amelyek olyan fontosak a regionális alapokból például, de megint csak valamilyen stratégiát szeretnénk kialakítani az egész régióra. Úgyhogy itt próbálkozom most. Körensz úr, Szeretnék gyakrabban eljönni önökhöz, de sajnos egyszerűen mindent egyszerre nem tudok. Egyetértek önnel. Nagyon rossz volt ez a Lisszaboni utáni időszak. A politikai oldalra gondolok itt, és a Dán fejlesztési minisztert már megkértem, elnök asszony az önengedélyével, hogy jöjjön el a fejlesztési miniszteri májusi találkozó után, és a ciprusiakat is hasonló dologra kértem, mert úgy gondolom, hogy Lisszabon egyik hatása az, hogy igazándiból az ember nem kapja meg azt a szolgáltatást, amire szüksége lenne. És hogyha tényleg hajlandóak a politikus, a miniszterekkel tárgyalni, hogyha el tudnak jönni, és nagyon remélem, hogy majd a tanács valamilyen kompenzálással is él. Nos, ami a bizottságot illeti, hát Pillanatnyilag a dolog úgy működik, hogy ugye a bizottság vezet, nekem is megvan a feladatköröm, András Pivaxnak is. De vannak dolgok, amiket együtt teszünk. Én semmi olyat nem csinálok, ami nem közvetlenül kapcsolatos vele, és ő is együttműködik velem. Az elképzelés tulajdonképpen az, hogy valahogy egyformán közelítsük meg a kérdést. Stratégiailag látjuk, hogy mit akarunk csinálni. Tehát a fejlesztés nem csak így sarokba söpört valami, ami úgy majd el van magába. Egyáltalán nem. Megpróbálunk a lehető legtöbbet kihozni minden ország számára és hát így próbálunk előrelépni. Nyilván még nem járunk a végén ennek az útnak, még csak félúton ballagunk, ha igaz, de mindenképpen el szeretnénk érni. Na most, ami a Taitit illeti. Nyilván megpróbáljuk a kormányt rávenni, hogy lépjenek. Olyan országról van szó, ahol már 54-55 éve támogatást nyújtunk és még mindig az alapkérdéseknél tartunk. Ott van például az infrastruktúra kiépítése, mint példa. Nos, a helyi közösségekkel megpróbálunk olyan kapcsolatot kialakítani, hogy segítsünk például az agráriumban, ami aztán az oktatási lehetőségeket teremti meg, illetve kapcsolódik ehhez, és az infrastruktúrákhoz. különböző termőföldeket használnak fel. Most erre nem tudok konkrét választ adni pillanatnyilag, de nyilván meg fogom adni. De a lényeg az, hogy számomra ez az az ország, ami nagyon jó példája annak, hogy sokkal nagyobb koherenciára van szükség a tagállamok és az európai intézmények között, illetve a nemzetközi partnerek vonatkozásában is a lehető legnagyobb mértékig. De itt nem arról van szó, hogy csak oda öntjük a támogatást, ameddig csak lehet. Az kell, hogy erős gazdasággá nőjön ki saját magától ez az ország ha csak lehet. De hát ez hosszú távú terv, és a politikai és a gazdasági élet minden egyes területén lépnünk kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Weiger úr következik. Thank you very much, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Alulfejlett szakbizottságban vagyunk, éppen ezért az angol nyelvet vagyok kénytelen használni, és hát én nem beszélem olyan szépen, mint ön, Eston asszony, de megpróbálom valahogy mégis csak kifejezésre juttatni a gondolataimat. Ezt um, nem akarom itt a harmóniát megbontani, de azért elmondanám, hogy milyen várakozásaim voltak, amelyeket sajnos az önbevezető beszéde nem elégített ki. Én azt várnám öntől, hogy hogy beszél néhány súlyos, nyílt problémáról, válságról, konfliktusról, amelyek közvetlenül érintik azt, amivel mi itt foglalkozunk, a fejlesztési és a humanitárius problémákra gondolok. Ugye Európát körülveszik az ismert válsághelyzetek, ahol valamennyire megjelenik a szegénység, az alulfejlettség, a humanitárius katasztrófa. Kezdhetjük a palesztin problémával, a Nagorno-Karabakh, hegyi Karabakh. Tudom, hogy újra és újra ismétlem magam, de ismételni is fogom magam, hiszen ezek olyan problémák, amelyekről úgy gondolom, hogy beszélnünk kell, és várnám, hogy ön egyszer úgy érkezne ide a DEVE, vagy akár az APET szakbizottságba, és azt mondaná, hogy igen, Európa hozzá tud járulni ezen problémák egyikének megoldásához. Legyen szó Nyugat-Szaharáról, vagy Palesztináról, vagy Hegyi Karabachról, vagy bármelyik másik válsággócról és hogyha elmegy a helyszínekre, és hát ajánlanám is, hogy menjen el oda, ahol valóban válság van. Hiszen úgy tűnik, hogy időnként megpróbálja ezt elkerülni. De valóban érdemes ezt egyszer kimondani, hogy, hogy oda kell menni, és meg kell oldani a problémákat. Nagyon örülnék, ha egyszer úgy jönne hozzánk, hogy az is azt mondaná, hogy igen, ezen és ezen a problémán dolgozunk, és megkérdezi minket, hogy hogyan tudnánk mi segíteni, és, és hogyan tudnánk hozzájárulni a hatalmi munkához, hogyan lehetnék kevésbé álszentek, amikor például Szíriáról van szó, vagy például amikor a nagyhatalmak vétóját nem bíráljuk elég. Igen, Kína és Oroszország nagyon nagyon csúnya játékot játszanak, de Amerika is ezt a hasonló piszkos játékot játsza, és mi sokszor asszisztálunk is még ehhez. És, és nem kellene azt megtennünk, amiért másokat kritizálunk. Úgy gondolom, elég világos voltam. Én azt várnám öntől, hogy valóban konkrét kezdeményezésekkel érkezzen hozzánk, hogy hogyan is oldjuk meg ezeket a problémákat. Köszönöm. köszönöm Keller asszonyi a szó. Thanks a lot. Uh, köszönöm szépen mindezen információk után mi is folyik a világban, szeretnék az uniós politikákra visszatérni. Köszönöm, hogy eljött, nagyon sok kérdésem van, de szeretném valahogy röviden elmondani a mondani valamit. Először szeretném tudni, hogy egész pontosan hogyan is kezelik a fejlesztési célú politikai koherenciát, hogyan terelik ezt a jó irányba. Aztán szeretném tudni, hogy mi a helyzet a DEFCO főigazgatóság és az EKS közötti memorandum aztán eh, beszélt arról, hogy mennyire értékes a parlament hozzájárulása és részvétel ezen ügyekben. Én is úgy érzem, hogy igen, mi értékesen hozzátunk járulni a kérdéskezde. az az érzésem, hogy nagyon sokszor ezt nem veszik figyelembe a, a hogyha például a defkorról vagy más dolgokról van szó, e, jó lenne, hogyha valamiféle formális lehetőséget is teremtenének e, ehhez például a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és megfelelő eszközt képeztenek. E, hogyan támogathatná ön azt, hogy az Európai Parlament kicsit formálisabban is hozzájárulhasson az érintett problémák megoldása. Aztán itt az a menetrend a változásért. Pibax biztos úr dolgozta ezt ugye ki, és ugye sokszor hallhattuk, hogy ez az európai fejlesztési konszenzus nem akarja helyettesíteni, de most azt hallottuk a biztos úr, hogy az új fejlesztési politikánk menetrend a változása, és ez a megfogalmazás úgy számomra azt jelentette, hogy van egy új politika, és akkor az előző stratégia már nem nincs érvényben. Tehát most akkor a menetrend a változásért az önvéleménye szerint hol is áll, hol helyezhetjük el a fejlesztési politika területén. Aztán az utolsó kérdésem, ugye a menetrend a változását nagyon sokat beszél a kormányzásról, az irányításról, és egy, néha ez ez nem áll összhangban azzal, hogy szeretnénk azt, hogyha az érintett segélyezett országok a maguk kezébe vegyék a sorsokat. Tehát hogy lehet ezt a két irányt együtt megemlíteni és koherensen képviselni? Diva? Diva úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Először gyorsan gratulálnék Eston asszonyhoz néhány elért eredményhez, például Irán esetében az egyik legjobb teljes minőt láthatok aztán Basa elnökkel esetében ugye tudjuk, hogy ő naponta rengeteg ember haláláért fele, ma is ha kinyitjuk az újságot, akkor láthatjuk, hogy mi történik Szíriában. Szudán esetében ez nem történt meg ez a fellépés. Sajnálom, hogy nagyon gyors vagyok. Három kérdésem az első a korrupció kapcsolatos. A mi szakbizottságunk felfedezte, hogy kb. 700 milliárd dollár kerül be a nyugati gazdaságokba az Európai Unióban, a fejlődő országokban, ezek szürke, nem leadózott, fekete pénzek, amelyek a mi gazdaságunkba érkeznek. Például az indiaiak körülbelül két billiárd dollárt e, rejtegetnek svájci bankszámlákat. 700 milliárd dollár, ez sokszorosa az uniós költségvetésnek. Mi pedig a 60-70 milliárdat adunk segélyként a fejlődő országoknak, és aztán fekete pénzként mi hétszer annyit kapunk vissza tőlük, sőt, tízszer annyi folyik be hozzánk. És hogy ezt a pénzt az érintett országokban tudnánk tartani, akkor valóban gazdaggá és gazdasága feletti tehetnénk ezeket az országokat. Tehát stratégia kell ahhoz, hogy azt a pénzt ne folyjon vissza hozzánk. Második és Argentina. Nagyon sajnálom, Kathy, hogy ezt muszáj felvetnem. És olvashattuk, hogy Nagy-Britannia 450 millió fontot ad segélyként Argentinának, ugyanakkor ugye Argentina Falkland-szigetek esetében fenyegetőleg lép fel az Egyesült Királyság szemben. Hát, és akkor itt hogy beszélhetünk következetesről? Hogyan lehet segélyezni Argentinát? és ezt a pénzt aztán lehet, hogy ők arra ha, használják, hogy felfegyverezzék a Falkland-szigeteket. Hát ez, ez abszolút nincs rendben, ezt, le, ezt meg kell szüntetni. Aztán a Himalájában a a gletszerjég csökkenése is egy fontos kérdés. 8000 ilyen gletszer tó fejlődött ki, és nagyon sok veszélyes, ezek közül is sok millió embert fenyeget, 1,3 milliárd embert fenyegetnek ezek a, a tavak Kínában, Indiában és a környező területeken. Köszönöm. Köszönöm, Kaczmarek úr. dziękuję pani przewodnicząca, e, pani wysoka przedstawiciel. E- köszönöm szépen, elnök. Az asszony, köszönöm, főképviselő asszony, köszönjük az előadását és a, a válaszokat is. Köszönöm a tegnapi döntést és Fehér Oroszországról, és hogy az EU nagykövetét visszahívják Minskből. Úgy tűnik, talán csak látszólagosan nem nincs ennek összefüggése a fejlesztéssel. Egyhangú, megfelelő döntésről volt szó a helyzet ismeretében. És úgy érzem, hogy az, e, az EKS döntése azon alapult, hogy gyorsan, egy, egy, egy hangú döntés született. A mi szakbizottságunk számos területen ilyen típusú e, egyhangú, megfelelő és gyors döntéseket vár el. A jövőről volna egy kérdésem. Mint ön is tudja, asszonyom, ami a fejlesztési együttműködés céljai közül az egyik legfontosabb, a milleniumi fejlesztési célok témaköre, ahol 2015-ig az ENSZ tárgyalások már nagyon előre haladottak arról, hogy mi történik 2015 után. Ez pedig stratégiai kérdést jelent. Számunkra fejlesztési célként mi marad, mi lesz a szerepe az EU-nak 2015 után, és hogyan kép- leszünk képesek a fellépésekhez 2015 után hozzáadott értékkel hozzájárulni. Ashton asszony, öné a szó igen, az az érzésem, hogy igen, széles spektrumon mozog e, az esmecsere. Vajzel úr elmondta először is, hogy közös megoldásokkal kell előállnunk a problémák megoldására. Én úgy gondolom, hogy el kell ismernünk két dolgot ezzel kapcsolatban. Először is azt, hogy az EU igen alapvető fontosságú szerepet tölt be a palesztin hatóságok mellett és az állam hatóságainak kiépítése területén, és hogy Izrael és palesztin megoldás az egy két állam részvételével született megoldás legyen. A második gondolat pedig nyugat, pedig hegyi Karabakra utalnék arról azzal kapcsolatban, hogy hogyan támogat látjuk mi a nagyobb bizalom kiépítését a határvidéken. Számos forró pont van még a határvidéken. A megoldásban viszont csak az érdekelt feleket egy asztalhoz ültetve lehet megállapodni. Az izraeli és palesztin hatóságokkal is őket segítettem abban, hogy próbáljunk meg, megoldani megoldást mind a Jordán, mind a palesztin, mind az izraeli néppel, mindazokkal, akik vagy azonnali pártokkal rendelkeznek, vagy hatást gyakorolhatnak támogatással annak érdekében, hogy az emberek számára a legjobb megoldást találják meg. Hogyha lenne egy varázspálcám, akkor én azt már meglengettem volna. De a gázai területre már harmadszor utaztam el a múltban, és ugye hallottam, hogy felkértek arra, hogy továbbra is oda utazzam, fogok is. És ismerem, tudom, mekkora tragédiát jelent mindez. Tudom, Látják önök is, hogy mit tudtunk elérni, az nem elég még, de igenis a változásokhoz hozzájárultunk mi is, nem adom föl, további nyomást gyakorlunk, de varázslatos megoldás nincs, nem létezik, az EU nem erőltethet senkire semmit. Erősnek kell lennünk az elkötelezettségünkben, és mindazon megállapodásokban, amelyekben hiszünk, a nemzetközi, nemzetközi jognak hála, a hegyi Karabach régióban, olyan országcsoportokat összehozni, akik együtt kartkarba ötve dolgoznak, ezért a külön megbízottunk is ott dolgozik Jordából, de a varázslatos Egyszerű megoldás nem létezik. Ami Nyugat-Szaharát illeti, és Dél-Szaharát, ott is vannak ilyen úgynevezett befagyasztott konfliktusok, de nem igazán hidegek ezek a befagyasztott konfliktusok. Erősnek, kreatívnak és a terepen kell lennünk. Viccelnek velem az emberek. Én nem, rajtunk most már senki nem nevet, közelkereten elismert az EU, és a közös erőfeszítésének hála van ez így. Megértem a félelmeket, de a közös megoldásokat az érdekelt felekkel együtt, közös asztalnál kell megtalálni, találni, és nyomást gyakorolunk továbbra is. Keller asszony több dologra utalt, megpróbálok ezekre válaszolni a kérdésekre amikor először hallottam arról, hogy a fejlesztési politika koherencia, nos hát számomra ez valami semmi több, mint valahol következetes klímaváltozási, kereskedelmi és fejlesztési politikában együtt részt venni annak érdekében, hogy a fejlesztést szolgáljuk. De a fejlesztés nem csak a támogatásról szól, a fejlesztés mindenről együtt szól, mindarról, amivel változásokat generálhatunk. És erről szóltam én az előadásomban, hogyan lehet mindezt összehozni, a különböző aspektusokat, tartós stratégiai célokon keresztül, de úgy, hogy az országok országok azokat be tudják tartani. És ez arról szól, hogy az intézményeket, a demokráciát, a jogállamosságot, az NGO-kat, a civil társadalmat építjük együtt, mindazon aspektusokat, amelyeknek hála fenntarthatóvá válik a helyi közösségek számára az élet. Iskolákat építünk, ugyanúgy, mint kisvállalatokat, befektetéseket generálunk, mindenről szól a fejlesztési politika. A bizottsággal közösen a célunk az, hogy olyan utakat dolgozunk ki, amelyeken keresztül a célokat elérhetjük. sem semmi nem tökéletesebben, de abszolút erről szól, amit teszünk megoldásokat a DEVCO és az EKS között mindaddig kidolgozunk, amíg célt el nem érhetjük. Ahogy az elején is már elmondtam, mindannak része, amit tennünk kell, olyan utakat kell ta találnunk, amelyeken keresztül a szolgálataink, a felállított intézmények oly hatékonyan léphetnek föl, ahogyan kell. Nem gondolom azt, hogy soha nem vesszük figyelembe azt, amit a tisztelt szakbizottság végez. Nem, egyáltalán nincs így. Az én tapasztalataim is azt mutatják, és sokszor azt hallom, hogy önöktől gondolatok, munkák, dokumentumok származnak, és azokra építünk. Igenis, a parlament ezen szakbizottságából. Lehet, hogy nem csatolunk vissza eleget, és ezt át kell gondolnunk. Ami a delegált aktusokat illeti, nem az én döntési területemről van szó, én magam is várakozó álláspont ponton vagyok, várom a döntést, ahogy a parlamenti képviselőknek már előbb is elmondtam. Minél inkább a demokratikus intézményekben részt veszünk, és felkaroljuk, azt annál jobb. Ami pedig a változásért illeti, nos specifikusan miről is van szó a gondolat, az az, hogy ki a kettő egymást kiegészíti. A fejlesztési politika menetrendváltozásért az erőforrásokat felhasználjuk olyan hatékonyan, ahogyan csak lehet. Megint visszatérünk az előző kérdésre ennek kapcsán. Hogyan lehet mérni azt, amit elértünk? Hogyan lehet tudni azt, hogy sikeresek voltunk? Hogyan lehet tudni azt, hogy megfelelően alkalmaztuk a forrásokat? Nagy kihívást jelent ez, hogy biztosak legyünk abban, hogy amikor az alapokról építünk, akkor olyan pénzt használunk föl, hogy azt hatékonyan költhessék el, és erre jelenleg is kötelezettséget vállalunk, és remélem, hogy ezzel megválaszoltam a kérdéseire Keller asszonynak. Deva úr, a, a pénz és az országok kérdése nagyon érdekes a téma, mert egyrészt költségvetési támogatást adunk hivatalos utakon keresztül, annak érdekében, hogy az országokkal lehet, országoknak lehetőséget adjunk arra, hogy saját ügyeiket és kapacitásaikat saját maguk fejleszék ki. Nagyon érdekes, és a számbevőszékkel is igen érdekes volt a vitám erről. Az, hogy elérje a célközönséget megfelelő módon a, a, az allokált összeg. Nos, hát ez igen fontos a stratégiai politikánkban. A civil társadalom képviselőivel is egyeztettünk erről. Igenis, elszámolhatóságnak kell lenni az igazgatóság részéről. Amikor forrásokat allokálunk, azt úgy tegyük, hogy valóban ott használják föl, ahol arra vállalásokat kaptunk erről. Mi a kapocs, a partnerkapcsolatok, szervezetek hatékony munkája között, hogy a pénz valóban azokat érje el, akik a célközönségünk. Nos, hát ezzel kapcsolatban szélesebb spektrumot kell felölelnünk, és én itt a szakbizottságban nem biztos, hogy meg tudok erre válaszolni, de meg kell vizsgálnunk, hogy milyen munkát végeztünk a tagállamokkal, arról, hogy hogyan követjük nyomon az összeget, az alokált összeget Szomáliában például, hogy a források honnan ö, származnak mondjuk ö, a kalózkodásból, a pénzt, a pénzt, az összegeket tudni kell nyomon követni, hogy tudjuk, annak érdekében, hogy a kapacitásaikat elzárhassuk, véget vethessünk annak, hát ez csak úgy lehet, hogyha nyomon követjük a pénzeket. Az Argentinával kapcsolatos kérdés számos országgal együtt, az oktatást támogatjuk Argentinában azokat, támogatjuk, akik a legszegényebbek és legrászorultabbak. Ez számomra valami olyasmi, amire mindig is gondolnunk kell, bármi történjen és politikai ö, ö, szinten. A Himalájer és a Gletscher tavakkal kapcsolatban. Valóban, közvetlenül, igen, a Himalája tavakkal kapcsolatban a vízre, az éghajlatváltozásra kell gondolnunk, az, a vízből származó energia felhasználására. Az érdekelt feleket egy asztalhoz kell ültetnünk, és ez nagyon fontos. Kasmerek úr! Fehér Oroszország valóban döntést gyorsan hoztunk, határozatot, ezt a, nehéz, ezt a határozatot nem volt nehéz meghozni. Vannak fogós kérdések, ahol hosszú időre van szükségünk, de az biztos, hogy kérdés sem férhet ahhoz, hogy támogatnunk kell fehér orosz, a fehér orosz népet, és azokat, akiket börtönökből kell kiszabadítani. Valóban Lukacsenko nagyon sok alkalommal úgy lépett föl, ahogy tudjuk, és amikor a lengyel nagykövettel együtt, az EU nagy követet is visszahívtuk. Tudtuk, hogy a tagállamok követni fognak minket, reméljük, hogy mások is, más tagállamok is visszahívják majd nagyköveteik, és ez egy kiváló példája annak, hogy az EU úgy dolgozott együtt, ahogyan kell. Ami a millenniumi fejlesztési célok utáni időszakot illeti, valóban át kell gondolnunk, és nagyon fontos, hogy célokkal rendelkezzünk 2014 után is, és hogy tudjuk, hogyan tudjuk ezen célokat majd elérni. Például az anyáknak nőknek nyújtott segítség egészségügyi, anyák egészségügyi helyzetének javítása még nem olyan cél, amelyet sikerült elérnünk kívánatos módon. Azt gondolom, hogy az elkövetkező hónapok is, hónapokat is erre fogjuk felhasználni, hogy átgondoljuk ezen millenniumi célokat 2014 után. Mártinez úr. Gracias. Gracias, eh, presidenta. Gracias. Nagyon köszönöm, elnök asszony a szót. Köszönöm, Kathy. Három dolgot szeretnék kérdezni. Először is. Ami a parlamenti részvételt illeti, illetve a delegációkat vagy követségeket az Európai Unió részéről, nem csak a bizottság képviseletében, hanem a parlament képviseletében is. A nagykövetségeknek is közvetlenül a parlamentet kellene szolgálniuk. Nem tudom, milyen mechanizmust gondoltak azok számára, amelyek tényleg a parlamentet is képviselik. Azt is szeretném tudni, hogy hogyan működik majd a kommunikációs lánc ezen nagykövetségekről a parlament felé. A nagykövetek diplomaták Nyilván rendkívül fontos, hogy a parlamenttel szemben valamilyen álláspontjuk legyen, vagyis hogy ne legyenek indiferensek a parlamenttel szemben. Ami a luszakai AKC ülést illeti, amikor is a dél-afrikai országokról volt szó, rendkívül fontos ülésen vettünk részt minden tagállam nagykövetével, és a lefolytatott vita a nagykövetekkel arról szólt, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében ez a delegáció egy tímként lépe fel, avagy sem. Vagyis a hatóságok úgy érezték, ott volt Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, stb. stb. Tehát azt próbálták megérteni, hogy ez most minden egyes tagállam külön-külön erőfeszítése, vagy az EU-é. E. Uh, különböző területeken folyik a harc. Például a nők uh, feladatkörökkel való felruházása. Azt hiszem, hogy ez minden afrikai országban pozitív jeleket mutat. Aztán az AIDS elleni harc a második terület ebből a háromból. Azt hiszem, itt is történt előrelépés, de most picit úgy megfenek lett ez a dolog. Ez engem rendkívülen aggaszt. De visszatérve Luszakára, a másik téma a homofóbia elleni harc volt. Döbbenetes volt látni, hogy hogyan reagáltak az emberek erre. Ban Ki-moon is ellátogatott Luszakába. És azon a napon láttuk, hogy az állami hatóságok mennyire kritizálták Ban ki mert mielőtt felszólalt volna, a homoszexuálisok jogairól szólt. Úgyhogy ezt szeretném, hogyha taglalná, hogy mi a véleménye. Most angolul folytatom. Nem az a lényeg, hogy az ember angolul jól tudjon, a lényeg az, hogy angolul beszéljen. Ez sajnos még fontosabb. Nagyon köszönöm, elnök úr, asszony. Köszönöm szépen, Zeneki asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Eston asszony, főleg szeretném azért eh, annak azt megköszönni önnek, hogy visszajött hozzánk. Ugyanis részvétele rendkívül fontos, tekintettel arra, hogy mindent elmondottunk már eh, arról, hogy gyakrabban szeretnénk önt látni. Nos, köszönet az elnök asszonynak is, eh, hogy mindenkinek megfelelő időt szán arra, hogy elmondhassa a véleményét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zeniki asszony, Newton Dunn úr következik. Köszönöm, én is rövid leszek. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szeretném én is elmondani, hogy kérem jöjjön vissza, de tudom, hogy ritkán van Brüsszelben, mindenütt a világon megtalálható, csak itt ritkán. Köszönöm, hogy most eljött. Nos, Indiában is volt, a bizony, voltam a bizottság nevében, hogy felmérjük azt, hogy van-e még szükség erre. Biböx is az volt. Elismerem azt, hogy a közepes jövedelemben rendelkező országokkal mi a helyzet, ugye 500 millió indiai kevesebb, mint fél euróból kell, hogy megéljen, és ez egyszerűen borzasztó. Nos, amit viszont megtehetne. Az egyik a jelek közül, amit láttunk, amikor elmentünk egy EU által támogatott varróközpontba, ezt az Európai Bizottság támogatta, de nem hiszem, hogy az indiaiaknak halvány fogalmuk is van arról, hogy mi az Európai Bizottság. Tehát az Európai Unió adja a pénzt, hogy tudják az emberek, hogy végig miről van szó, hogy most a parlament, vagy a bizottság, vagy a külügyi szolgálat. Tehát ez csak egy egyszerű kérés volna. Köszönöm szépen. Cimmer asszonyé a szó. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen. E, szakbizottság tagjaként az a tapasztalatom, hogy a fejlesztés politikával kapcsolatos várakozások e, úgy, általában ugye arra vonatkoznak, hogy legyen koherens a felelős politika, de aztán a politikával együtt megkedve ez nem mindig valósul, meg nagyon sokszor nemzetileg színezett, vagy gyarmatilag színezett érdekek jelennek meg a külpolitikában, a kereskedelmi politikában. Itt most egyfajta e, varázslatos háromszög áll föl a fejlesztési politika, a külügyi politika és a, és tulajdonképpen a fejlesztési politika tűnik el ebben a Bermuda háromszögben a, a külügyi és a kereskedelmi politika mellett. A kereskedelmi politika tulajdonképpen a legdominánsabb, és a kereskedelem által dominált külügypolitikáról beszéltük, és nem fordítva. A fejlesztési politika egyre inkább eszközé válik ahhoz, hogy erőforrásokat biztosítsunk, illetve a piaci hozzáférés biztosítsuk saját érdekeink számára. Ez az én benyomásom, és érdekelne, hogy ön hogyan vélekedik arról, hogy hogy különösen a piaci hozzáférés tekintetében a legkevésbé fejlett országok hogyan érintettek, hogy az ő esetükben történik-e hatásvizsgálat, vagy számszerűsítés, mérése a fejlesztésnek, vannak-e konkrét kritériumok arra nézve, hogy az ő fejlődési szintjüket hogyan lehet számszerűsíteni, különösen arra vonatkozóan, hogy például a közepes jövedelmi országok kategóriáját hogyan határozzák meg, vagy például a fenyegetettség eh, természeti vagy más katasztrófák, eh, válságok által hogy ez, hiszen ez esetben, ha ők kiesnek a fejlesztési kategóriákból, akkor ezek a katasztrófák hátrányosan érintetik őket. Köszönöm szépen, Eston asszony következik. Köszönöm szépen, Martínez úr. A delegációk az önök szolgálatában állnak. Az Európai Unió minden delegációja világszerte az Európai Parlament szolgálatában áll, minden egyes delegáció rendelkezik egy személlyel, aki tudja, hogy ők a kontaktpontjai a parlamentnek, és mindig örömmel konstatálom azokat az üzeneteket a parlamenti képviselőktől, akik azt mondják, hogy nagyon jó szolgáltatást nyújtottak a delegációk számukra, és remélem, hogy elmondják nekem, ha ez nem így van. A delegáció vezető konferenciáján remélhetőleg beszélhetünk majd még erről, és biztosíthatjuk azt, hogy ez a kapcsolat még kiterjedtebb lesz. Ugye csak egy éves még a szolgálatunk, és nagyon sok mindent szeretnék én is csinálni, és majd nyilván az utódaim is szeretnének csinálni, hogy megerősítsük ezt a kapcsolatot. Na nagyon remélem, hogy ott a helyszínen minden rendben megy, és hogyha vannak még ötleteik, hogy hogyan javíthatunk a helyzeten, hát szívesen hallgatom önöket, de ne felejtsék el, hogy a forrásaink korlátozottak. Nos, ami az AKC ülést illeti Loszakában. Nos, mi a következőképpen próbáltunk eljárni EU-ként. Próbáltuk ö, kihasználni azt a lehetőséget, amit az EU és a tagállamok mint tím nyújtanak. Ö, hiszen ugyanazt az üzenetet szeretnénk közvetíteni, nem akarunk csendben maradni, ugyanazt szeretnénk, hogyha mondanák. És nagyon sok delegáció, például Mexikó, amikor a nagykövetek, mert ugye minden nagykövettel találkozom az EU tagállamokból, például az EU elnöksége során, mint delegációvezető, tehát amikor csak lehet. Tehát az üzenet Mexikóban az volt, amit mindig megismétlünk minden országban, hogy micsoda fantasztikus dolog az, hogy tényleg folyik a koordináció az Európai Unió szintjén. És egyre erőteljesebb ez az üzenet, mert néha tényleg működnek egy csoportként, és néha annyi a nagykövet ott, hogy ennek tényleg ütős hatása lehet. Nos, ha ez egyre jobb lehet, ugye egy évesek a tapasztalataink, 14 hónaposok, hát nagyon remélem, el tudom képzelni, hogy majd 5 év múlva, 6 év múlva, 7 év múlva hová növi ki magát és hát minden egyes országban hatékonyan fog fellépni. De minden egyes látogatásomkor egy dolgot mindenképpen ellenőrzök, nevezetesen, hogy ott a helyszínen ez hogy működik, hogy a kormányok, a, a civil társadalmi képviselők és önök hogyan működnek együtt. Nos, ami a homofóbiát illeti, vagy az LGTB jogokat, hát amennyire csak lehet felszólalok ebben a kérdésben is, mert rendkívül szenvedélyes téma ez számomra, és bizonyára önök is tudják, hogy én is mindent megtettem annak érdekében, hogy jogszabályok tükrében is támogassuk ezt. És ugye Stonewallban is én voltam az első ilyen politikus. Nyilván ezt annak tudatában tesszük, hogy világszerte nagyon sok különböző oknál fogva előítéletek vannak, lehetnek ezek kulturális, történelmi, egyéb ö, okai, ö, hogy ezekkel a kérdésekkel meg kell birkoznunk. Támogatom azt, amit Ben Ki-moon próbált tenni, úgyhogy egyértelmű az álláspontom, és eléggé hangosan el is mondom a véleményemet sajnos Zaneci asszony el, Zaneki asszony elment, de most akkor Newton Danúrhoz fordulnék India témájában. Azt hiszem, hogy hát nem kevés ott a tennivaló még. Két területen, először is a támogatás terén még van tennivalónk, illetve rengeteg a tennivalónk, hogy a kormány lépjen a fejlődés irányába. Ide tartozik persze az is, hogy a kereskedém, kereskedelem dominál a fejlődésen, ezzel ugyan nem értek egyet. Ami a, a bizottsági belépőt illeti, hát nem tudom, hogy a, a, miért nem működött ez, de most már tényleg mindenen Európai Uniónak kell lennie, vagy csak egyszerűen Európának, ez értek ezzel. Nos, a Lisszabon utáni időszaknak mi a célja? Hát az, hogy teljesen mindegy már, hogy valaki a bizottságot, vagy a tanácsot, vagy akármit képviseli Európa. Nos, Cimerasszony, a kereskedelem fejlődés és a környezetvédelem hogyan kapcsolódik egymáshoz. Az önelemzésével nem értek egyet. Azt hiszem nem lehet alábecsülni azt, hogy milyen fontos az, hogy segítsünk az országoknak, hogy saját kapacitásaikat növeljék, hogy olyan gazdaságot alakítsanak ki, amilyet szeretnének. Nézzék csak meg Afrikát, a valós kihívásokat, hogyha az afrikai országok hatékonyabban tudnának kereskedni egymással, mekkorát léphetnének előre a gazdaság és az emberek szempontjából. És hát maga a támogatás nem a cél, az csak egy eszköz, hogy segítsünk az embereknek, hogy olyan életet élhessenek, amilyet akarnak, hogy a, megragadják a lehetőségeiket, és hogy a gazdaságaik nőhessenek és fejlődhessenek. És ez csak akkor működik, hogyha ezt összekapcsoljuk. Tehát, hogyha támogatjuk azt, hogy mit tudom én, Afrika közepétől négy nemzeten keresztül utat építünk, ezt tettem, amikor biztos voltam, igen, persze, ez is támogatni fogja a kereskedelmet, mert ez azt jelenti, hogy ezek az országok odaférnek majd a piachoz, elvihetik majd a kikötőkbe a termékeiket, mert ők maguk az ország közepén találhatók, és így a kereskedelmük is növekedhet, és a helyi közösségeket is támogathatják nem mondhatjuk azt, hogy minket csak a kereskedelmi megegy, megállapodások érdekelnek az EU-val. Ez csak egy része a gazdasági intézkedéseknek egy adott országban, amivel meg kell, busz, meg kell küzdenünk. Ezek egyike a nyitott kereskedelem. De ez nagyon fontos azon országok számára is, akik megpróbálják saját kereskedelmüket fejleszteni, és nagyon fontos az, hogy segítsük őket, hogy a saját forrásaikat használják erre Szóval Két nyilvánvaló módja van ennek. Az egyik az, hogy kihasználhassák azt az azokat a piacokat, amelyekhez hozzáférhetnek. Nem az a probléma általában, hogy nem nyitottak a piacok, gyakorlatilag a mi problémáink mások, mert nekünk védenünk kell a fogyasztóinkat, higiénia és egyéb okoknál fogva. Tehát segítenünk kell nekik, hogy a megfelelő ö, normákat alakítsák ki, amik fontosak számunkra is. Aztán nagyon fontos, hogy rávilágítsunk arra, hogy a, a gazdasági változás milyen hatással van a, gazdase, a piachoz való hozzáférésre. Ott vannak a Karib-tengeri országok csoportként. Beszélhetünk arról, hogy hogyan tudjuk hatékonyabban támogatni őket, hogy beinduljanak a dolgok a piacaikon, a kereskedelmükön belül. Tényleg nagy a kihívás ezen a területen a gazdasági változások miatt világszerte. Aztán nem kérdéses. De hogyha mondjuk felborul a stabilitás egy országban, nagyon sok eszköz van a kezünkben, nyilván nem a stabilitási eszköz, ami segít abban, hogy most ezeket az országok mellett kiálljunk, vagy sem, vagy elforduljunk tőlük, ott van például a fejlődés területe, de ugyanakkor ott vannak a környezetvédelmi katasztrofák. Gondoljanak csak Japánra. Novemberben voltam Japánban, elmentem Wasashimába, hogy megnézem, hogy milyen hatása volt ott a cunaminak. Hát ez egyik tra- legtraumatikusabb élményem volt olyan idős emberekről van szó, akik most ideiglenes szállásokon laknak, és ők meg tudják mondani nekünk, hogy mit tehetünk értük, hogy miért van ott fontossága az európai névnek. Óriási kapacitásai vannak ennek az országnak, hogy megoldja ezeket a problémákat. De hogyha végignézünk azon a tengerparton, a cunami hatásán, végül is fontos volt, hogy ott voltunk, és segíthettünk a civil szervezeteiknek, és ezeknek a dolgoknak mindig is részét kell képezniük azoknak a dolgoknak, amiket bár, bárhol a világon válságos időszakban felajánlhatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy öten maradtak még plusz még egy Jolly Joker, hogyha esetleg van még időnk. De Kaiser asszony következik. Utána már lezárom a hozzászólók listáját, mert nem tudunk több embernek szót adni. Köszönöm elnök asszony a szót. És asszony, először is nagyon köszönöm, hogy eljött ide hozzánk, és ennyi időt szánt ránk. Első kérdésem. Fejlesztési politikánk a Fed és a kultúra amikor Luméban voltunk az AKC ülésen néhány hónappal ezelőtt, meglepődve tapasztaltuk, hogy hát a kultúrával nem igazán küzdöttek meg megfelelően. Pibax úr megpróbált válaszolni, voltak kritikák, hogy ott van ugye a szegénységi foka, meg stb. stb., hogy nem lehet finanszírozni a kultúrát. Tehát számunkra nyilvánvalóan elfogadhatatlan érv, mert ha ez a mi politikánk, nos, ezzel kapcsolatban szeretnék még egy-két gondolatot. Azt mondta, nem, most már nem foglalkozik a kultúrával. Ezt elmondta, megismételte, és ezért kritizálták. Nos, én úgy gondolom, hogy nyilván a bizottságunk is reagál már, már voltak közöttünk olyanok, akik úgy döntöttek, hogy napirendre tűzük a kérdést, de szeretnénk, hogyha ön vagy megcáfolná, vagy megerősíteni ezt a kérdést. Mert két oknál fogva. Először is ez kommunikációs eszköz, a nép méltóságának képe, és fejlesztési eszköz. Úgyhogy ez számomra abszurdumnak tűnik. Második dolog, nagyon gyorsan, Szudán, Dél-Szudán. Nos, teljesen nyilvánvaló, hogy erőfeszítéseink ellenére és annak ellenére, hogy mi mindent tettünk értük, nagyon nehéz a helyzet. Egyszerűen Borzasztó az, hogy a bombazások után, annak ellenére, hogy voltak humanitárius segélyek, még mindig nem tudunk olyan helyzetet teremteni bizonyos területeken, amelyeket most is bombáznak, a politikai problémák miatt nagyon nehéz ezt ugye az olajhoz kapcsolni, de nagyon nehéz a fejlesztéssel kapcsolatos témában is. Beszéltünk ugye a választás utáni időszakról. Nyilván sok történt Szudánban, de szerintünk, szerintem nincs víziónk. Nem tudjuk, hogy melyik eszközhöz nyúljunk, hogy mit tegyünk. Tudjuk, hogy finanszírozás folyik, de mivel nem tudjuk, hogy ennek mi az eredménye, attól félek, hogy egy kicsit ez eltűnik a homályban ebben az országban, amelyik pedig az egyik prioritásunk volt. Úgyhogy talán a bizottságnak egy kicsit mélyebben bele kéne ásni ebbe a témába magát valamikor, de hát mindenképpen drámai a helyzet ott, nagyon keveset beszélnek róla, és talán nem is megfelelően. Nem kritizálok, csak szeretném, hogyha tisztáznánk olyan területeket, amiről nem tudunk. Köszönöm szépen, Diaz nem erre úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük a főképviselő asszonynak is, hogy eljött ma körünkbe. Három kérdésem lenne, tulajdonképpen három figyelmeztetés lenne ez. Tudjuk, hogy Európában 13 millió szegény él, illetve 75 millióan alultápláltak, és a szegények többsége, akik Európában élnek, leginkább Európán kívülről származnak. És a tanács megpróbál most több száz millió eurót fordítani arra, hogy a, az éhínség sújtotta a területeket eh, segélyezze, mint az Európai Szolidaritás eh, eh, jelképeként kínálja ezt a segélyezést. Az utóbbi években a személyek, árok, stb. szabad mozgása sokat fejlődött, és így úgy tűnik, hogy ez a fajta átutazási szabadság éppen mint a, a Magrebből származó menekültek esetében eh, kicsit most felfüggesztődik, hiszen az észak-afrikai menekültek esetében is sok esetben felfüggesztették ezt a beutazási vagy átutazási szabadságot. Sok esetben újra bevezették a határellenőrzéseket. De mi van azokkal az országokkal, amelyek fejlesztési segélyezésben részesülnek, akkor ezeket most már ellenőrzés alá vonjuk annak érdekében, hogy onnan érkezhessenek menekültek hozzánk? Újra és újra azt láthatjuk, hogy nem csak emberek menekülnek, hanem más áruk is érkeznek Maliból, Szenegából, Európába. Teokaris kolléga. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem Eston asszonyhoz, és lenne egy kérdésem, amely az előttem szóló kérdéséhez kapcsolódik. Nagyon örülök, hogy se vált az, hogy a fejlesztési segély akár hatékonyabb is lehet, ha uniós szinten valósul az meg, nem pedig tagállami szinten. És úgy gondolom, hogy a szegénység leküzdése mindegyünk számára egy világosan deklarált cél. De Eston asszony, azt kérdezném, hogy milyen választ, milyen megoldást találunk a sok millió szegénységben élő európai számára, hiszen nagyon sokan élnek Európában és a szegénységi küszöb alatt, miközben azt látjuk, hogy milliókat, milliárdokat költenek másra a szegénység felszámolására és hát a külpolitikával, biztonságpolitikával is foglalkozik ön, tehát sokkal nagyobb területtel és nagyobb hatáskörre dolgozik, mint mi itt a szakbizottságban, de hát láthatjuk, hogy sok milliót, milliárdot ö, ö, fordítanak arra, hogy Európán kívül segélyezünk. Aztán úgy gondolom, hogy amit Deva úr felvetett, az szintén elgondolkodtatott. Tehát azt láthatjuk, hogy sokszor ellenőrzés nélkül jutnak segélyezési források a különböző országokba. Guerrero úr, köszönöm szépen. Nem szeretnék én most a két percemmel élni. Déva úr, Aston asszony, nem szeretnék én most az angol száz Falklandi vagy Malvin szigeteki vitába beavatkozni. Én a megelőzésről szeretnék most kérdést feltenni. Az elmúlt időben láttuk, hogy Afrika szarvában és más részeiben a világnak eh, milyen időszakok eh, voltak, ahol óriási szárazságok sújtottak, sújtották az országokat és eh, a, az agráriumot, és ezek a helyzetek a jövőben is meg fognak ismétlődni, és egyre súlyosabbá válnak majd, hogyha azt nézzük, hogy milyen tendenciákat látunk, és az éghajlat hogyan alakul a jövőben. Úgyhogy megelőző intézkedésekre van szükségünk, hogy gyorsan tudjunk a humanitárius élelmiszersegély szintjén is fellépnünk mind olyan területeken, ahol erre szükség van. Ami pedig a gyors riasztási rendszert illeti, mit gondol ön arról, hogy hogyan lehetne az ilyen nehézségeket elkerülni a riasztási rendszernek hála? Másrészt a parlament egy olyan derivatívákkal kapcsolatos dokumentumot is el elfogadott, amelynek következménye lehet majd az élelmiszer termékekkel való spekuláció területére is. Ez pedig különösen a legszegényebb embereket érinti. Szeretném tudni öntől és megkérdezni, hogy a nemzetközi kapcsolatok és a fejlesztés ö, fényében hogyan tudnánk gyakorlatba átültetni ezt a szabályzatot. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy hollandul beszéltek, és, és nagyon sajnálatos, hogy néhány kolléga nem beszélt anyanyelvet. Én úgy vagyok ebben a szakbizottságban, és nagyon meglepett, hogy ön csak második alkalommal, másodszorra van itt a körünkben. Kár, hogy nem lehet itt gyakrabban, és hiszen nagyon fontos az ön jelenléte a szakbizottságban bizonyára sok mindent kell még tanulnom itt a szakbizottsági munkám során, éppen ezért még nem tudok részletekben menni olyan kérdéseket feltenni, de lenne egy kérdésem Oroszországgal kapcsolatban, hiszen ön többször is beszélt az, az EU és az Oroszország közötti kapcsolatban. E, Fehér Oroszország esetében is hallottuk, hogy má, most másodszorra rendel vissza az Európai Unió küldötteket, és az, ezek szerint az Unió itt világos véle, világosan véleményt kíván nyilvánítani. Hát ez szép és jó, de mi a helyzet a szankciókkal? Én magam azt gondolom, hogy a szankciók nem feltétlen megfelelő eszközei a politikának, és lehet, hogy ön se szeretné, hogyha a, bepillanthatna mindenki a, a kártyáiba. De minden esetre azt elmondhatjuk, hogy a szankciók nagyon sokszor nem az igazi bűnösöket büntették. Aztán Irán esetében tudjuk, hogy mi mindent tett, hiszen az iráni rezsimet felszólította arra, hogy a halálbüntetést függesszék föl az országban. De eh, érdekelne, hogy tervezett konkrét intézkedéseket annak érdekében, hogy a halálbüntetés megakadályozza Iránban. Lorenzo? Köszönöm. Lady Ashtonnak két kérdésem lenne az első a következő. Választ adott nekem arról, hogy hogyan lehetne a tanácsot komolyabb módon bevonni, és hát egy kérdés hangzott el arról, hogy a bizottságot az önszolgálatában hogyan kezelik. Lehet, hogy a valóságtól teljesen elrugaszkodott vagyok, de mégis úgy érzem, hogy valami gond van, és ez valós gond. Már javasoltam itt a szakbizottságunkon belül önnek, a bizottságnak és a tanács képviselőinek, hogy zárt ajtók mögött üljünk le egy asztalhoz, és olyan problémákat próbáljunk megtárgyalni, amelyeket az ilyen zárt ajtók mögötti tárgyalások során könnyebb feloldani, mint hogyha közvélemény előtt oldjuk meg ezt. Úgy gondolom, hogy ez a munka még folyamatban van, most valósul meg, és gyorsabban kellene előre haladnunk e téren, és szeretném, hogy a kötelezettséget vállalhatna ezzel a javaslattal kapcsolatban is Lady Ashton. A másik kérdésem a kereskedelemre vonatkozik. A kereskedelem, világkereskedelem promóciója óriási gazdagságot generálhat, de ezt a gazdagságot, ezt a jólétet nem ott használjuk fel, ahol hasznos lehetne. És ön is elmondta az előadásában, hogy minden dimenziót be kell vonnunk, mégis, mégis hallgatott arról, hogy a kereskedelmet hogyan lehet beintegrálni ebbe, és ez komoly problémát jelent, képtelenek vagyunk a gazdasági aspektusokat a külgazdasági kapcsolatokat az Európai Unió külkereskedelmébe. Ez itt egy komoly hiányosság, komoly fogyaték, és ön valamint a kereskedelmi biztos igen jelentős kompetenciákkal rendelkeznek a e területen. Senki sem vonhatja ki magát az együttműködésből és a párbeszédből, őszinte párbeszédből e kérdéssel kapcsolatban. Szeretném, hogyha a véleményét ezzel, e két kérdéssel kapcsolatban is elmondaná nekünk. Ahogyan a nemzetközi kereskedelmi biztosi pozíciót is betöltötte a múltban, ezért kérdezem a kérdést öntől, és várom a válaszát. Elnök asszony, azonnal Lady Astonnak adom meg a szót, és aztán a kérdésekkel végeztünk is. Thank you uh, again. Uh, Madam de Kaiser. Köszönöm szépen. De Kaiser, egyetértek önnel abban, hogy a kultúra sok szempontból nagyon fontos először is. Annak kifejezése, hogy kik is az adott emberek, annak a képessége, hogy az embereket kulturális szempontból is tudjuk segíteni, és ez a képesség drámai hatást tud elérni, így az érintetteket képesíteszik, hogy a saját társadalmukban és a saját kezükbe vegyék az ügyek. A, így azok az emberek is, akik egyébként sok mindent meg vannak fosztva, mégiscsak a kulturális azonosság tudat segítségével sokat tehetnek saját felelősöket. Mi nem kívánunk a kultúra, nem kívánjuk a kulturális szempontot csökkenteni, szeretnénk vegyíteni a különböző szempontokat és egészés terén. Nagyon sok példát láttam arra például Indiában is, hogy milyen fontos szerepet játszik a kultúra. A kulturális ipar maga is egy olyan terület, amely segítheti az emberek fejlődését, nem csak az azonosságtudatukat, hanem a gazdaságot is fejleszthet, és kulturális ipar mi, bárhol a világon fontos szerepet tölthet be. Amikor Indiában különböző projekteket kerestünk föl, és a India különböző részére származó művészeket, főleg kisebbségi művészeket kerestünk fel, akkor láthattuk, hogy, hogy milyen fontos volt az, hogy az ő kulturális hátterüket is feltérképezték, elismerték az ő kulturális azonosságukat is, identitásukat is, és ugyanakkor jövő számára is csodálatos művészek lehetnek, és sikerül a gazdasági jólétet is támogatni ezzel a kulturális támogatás. Ez az én látásmódom, az én gondolatom arra vonatkozóan, hogy miért is fontos a kultúra. Aztán, ami Szudán sérülékenységéről beszéltem az egyik uniós külön képviselővel, Hilde Keller, aki aki a különböző területeken, Darfurban és számos területen járt, és mind az északi rész, mind pedig a déli rész is megpróbálja a határ viták és a, az olajvezetékek körüli viták megoldását előre mozdítani. Beki elnök úr részvételes nagyon fontos volt. Itt valóban igazi nemzetközi erőfeszítésekről beszéltünk. Nagyon sok programozási, finanszírozási eszköz és segíti ezt a térséget. Úgy gondolom 700 millió eurót fogunk fordítani a következő programozási időszakban erre a területre. Már említettem az infrastruktúra kapcsán a repteret, nagyon fontos az utazás, a szállítás, amely jelenleg nagyon komoly nehézségekkel küzd ebben az országban. Aztán a, az olajvezetékek kapcsolatos problémák megoldása is nagyon értékes lépés lesz előre, és remélhetőleg sikerül majd határozatot hozni erre vonatkozóan, annak érdekében, hogy a déli ország rész is profitálhasson az olaj kitermelésből, az északi rész pedig az olajvezetékek tranzitjából profitálhat. Mi ugye igazából nem tudjuk pótolni azt a jövedelem kiesést, amelyet az ország kettőszakadása az északi területen jelent, de mindenképpen sikerülhet így valamiféle fenntartató megoldás talán. Aztán beszélt Demer úr is számos problémára arról, hogy a szabad mozgás mennyire valósul meg, és mennyire kell ezt támogatni, vagy sem. Az unión belül ez ugye nagyon fontos azért, mert mi már felismertük, hogy, hogy milyen haszonnal járt ez. Tehát fontos ezért, hogy ami nálunk hasznosnak bizonyos is elismerjük, azt másoknak is példaként mutatások, például diákok vagy üzletemberek esetében minél inkább támogatjuk a szabad mozgást, illetve azt, hogy tanulhassanak Európában, vagy üzleti tevékenységet folytassanak Európában, akkor egy kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolat alakulhat ki a szomszédos országokkal, itt a gazdasági fejlesztés, az oktatás fejlesztése is előrébb lépett a szomszédos országokban. Tehát ez mind összekapcsolódik, és segítheti ez a szabad mozgás a jövőbeli fejlődést ezen országokban. Nyilvánvalóan lennek olyanok, akik az Európai Unióban kívánnának maradni, de nagyon sokan a saját országukban szeretnének később maradni és élni, általában ez a tapasztalatom, hogy nagyon sokan inkább visszatérnének, de egyszerűen azért hagyják el az országokat, mert politikai, gazdasági szempontból nem látnak más kiutat. És minél inkább támogatjuk azt, hogy elérjék az életcéljaikat, akár a munka vagy a családterület, annál, annál jobban járunk mi is. Az európai érték kosára, mert számunkra olyan fontos, ez, ezt mások számára is fel kellene kínálni. Diakarasz asszony, ami a fejlesztési politika hozzáadott értéket illeti. Hát igen, én erről beszélünk, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy valódi hozzáadott értékkel bírjon a fejlesztési politikánk. Úgy gondolom, ez egyik azon kívásoknak, amelyekre valóban okos megoldást kell tennünk. Valóban meg kell értenünk, hogy milyen hatást tudunk elérni a fejlesztési politikával. Hogyha most a fejlesztési politikát külön um, egy skatujában kezeljük, akkor elfelkezünk arról, hogy összekapcsolva más területekkel mi mindent lehetne még elérni. És itt jön be a fejlesztési célú politikai koherencia a képbe, tehát a klímaváltozás, a gazdasági növekedés, a válsághelyzetben történő támogatás, a, a politikai stabilitás biztosítása mind-mind olyan területek, a környezetvédelmi kérdések, mindezek összekapcsolódnak, és itt akkor beszéltünk politikai koherenciáról, és akkor azt láthatjuk, hogy az Unió valamennyi szakpolitikai területek következetesen, konzisztensen működik annak érdekében, hogy a legtöbbet kapjuk a segélyezési pénzért, és itt tényleg az a cél, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk mások életét megváltoztatni. És itt külön-külön meg kell vizsgálni, hogy az egyes szakterületek hogyan tudják segíteni a sérülékeny társadalmakat, hogyan lehet az ő képességeiket, készségeiket segíteni, erősíteni annak érdekében, hogy a saját kezükbe vehessék az ügyeiket, a társadalmi, gazdasági fejlesztést ők maguk tudják előre vinni. És minden inkább sikerül számszerűsíteni, mérni azt, hogy, hogy mit kapunk a fejlesztési segítést, az nagyon fontos. Ez, ez áll a középpontjában a fejlesztési politikának az Európai Uniós értékeken kívül. Aztán egy specifikus problémáról is hallhatunk a korai, az, a szárazság, az asszály, a korai riasztási rendszer az asszályok tekintetében. Az időjárás változás, a klíma változás 100-102 államot, országot érint nagyon-nagyon súlyosan. Néhány esetben beszéltünk áradásra, más országokban asszályokkal kell számolni. Tudjuk számos esetben, hogy már kimaradt az esőzés, és hogyha újból kimarad, akkor nagyon komoly problémákkal kell majd szembenézni. Megpróbáljuk itt a többi szervezettel, szolgálattal együttműködve e, azt, hogy korai segélyeket nyújtsunk, élelmezési segélyeket nyújtsunk, és megvizsgáljuk azt, hogy segélyezés tekintetében mi mindent lehetne tenni annak érdekében, hogy lakóhelyeken, lakóhelyeken hazájukban maradhassanak az érintett személyek. Ugye sok mindent látunk a tévében, hallunk a viták során, de igazából nem látjuk azt, hogy mi valósul meg, és sajnos sok esetben az aztán éppen azokat a területeket sújtja, ahol már egyébként is komoly válságok, konfliktusok uralkodnak, és sokkal nehezebb elérni ezeket az embereket, időben eljutatni a segélyeket, eh, mint mondjuk békés területeken na, szükség van arra is, hogy hosszú távú biztosítsuk azt, hogy hogyan tudj, hogy összeegyeztessük a klíma változását az élelmezés biztonsággal, hogy biztosítsuk azt, hogy, hogy olyan növényeket termesztenek, amelyek mondjuk nem olyan érzékenyek az asszályra, vagy, vagy jobban tárolják a, a nedvességet, tehát hogy itt vagy például a Nílus lehet egy olyan példa, amelynek mentén lehetne változtatni a vízellátáson, illetve a mezőgazdasági termelésen. A víz ugye egy nagyon fontos termék, amely igencsak komoly válságokat, konfliktusokat is okozhat, ebben valóban igaza volt, igen, nagyon fontos erőforrás. Nem tudom, hogy mi történik majd a származékos piacokon, de majd kiderül. Vanderstop úr beszélt Fejrországról, a szankciókról és Iránról, amint azt tudja ön, és számos szankció vezettünk már be Fejrország ellen, továbbra is alaposan meg kell vizsgálnunk a szankciókat, meg kell próbálnunk ezeket még úgy szigorítani, hogy nagyobb nyomást gyakoroljunk Fejrországra, illetve azt is meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehetne elkerülni ezeket, és másképpen elérni azt, amit akarunk. Úgy gondolom, hogy nagyon helyén való az a felvetés, hogy nagyon célzottan kell eljárunk. Fejrország esetében ez meg is valósult, Szíriában is ezt próbáljuk elérni. Itt is egyéneket kívánunk célozni, illetve konkrét szervezeteket, vállalatokat, amelyek esetében azt mondhatjuk, hogy az ő megbüntetésük komoly hatással járhat a rezsimre, de ez nagyon nehezen megvalósítható akár Iránban, akár máshol is mindenképpen olyan szankciókra van szükség, amelyek nem, nincsenek hatással a lakosságra, de ez nagyon nehéz. A Fehérország esetében is így volt ez, és igaz az, hogy az unió részéről ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy hogyan lehet együttműködni, annak érdekében, hogy politikai nyomást gyakoroljunk egy országra, például a követekre is. Aztán a a magánbeszélgetésekhez sok sikert kívánok az intézményközi ügyekről. Tudom, hogy a kereskedelem fontos téma, ezt is integrálni kell, de nagyon világos módon a stratégiai megközelítésben arra vonatkozóan, hogy hogyan is áll az Európai Unió a világ többi részéhez. Nyilvánvalóan a politikánk részét kebezi az is, hogy a saját polgárainkat segítsünk. Az Unióban én teljes hiszek, és szeretném a mi polgáraink érdekeit védi, politikailag, gazdaságilag szeretném az ő életüket jobbá tenni, és a világnak megmutatni, hogy biztonságosabb, békésebb élet mindenkit eh, gazdakét, és hogyha nyitott kereskedelmi kapcsolatokat tartunk fel, ez is hasznos lehet mindenki számára, ezt is meg kell, hogy mutassuk, de fontos az is, hogy hogyan állunk a világ többi részhez, mit kínálunk számukra, mit akarunk elérni kereskedelem úgy gondolom, hogy valóban nagyon-nagyon fontos abban, amit teszünk. A legutóbbi közlemény is, és amely a kereskedelem és a fejlesztés kapcsolatáról szólt, ezt hangsúlyozta. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ezzel be is fejeztük ezt a részét az, el, az ülésünknek. Köszönöm, hogy Lady Ashton elfáradt, és uh, idejét szentelte ránk, és remélem, hogy minél hamarabb látjuk Önt újra. reprendre les votes dans 7-8 minutes. 7-8 perc múlva fogunk szavazni. Akinek még nincs szavazókártyája, kérem hozza be a terembe.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 mesdames et messieurs merci de prendre place. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Mesdames et messieurs, merci. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy helyet foglalnak. 30 másodpercen belül kezdjük. Mindenkinek megvannak a szavazókártyái? Hello. Merci aux assistants de... Köszönet az asszisztenseknek is, hogy helyet foglalnak, és próbáljuk ki az elektronikus szavazást. Megnyitom a szavazást, tesztelünk. Négy, három, hiányzik, kettő, egy most már nem. Igen, én is szavaztam. Jó, köszönöm szépen, működik a történet. Úgyhogy akkor kezdjük is. Alors, premier vote. Első szavazás, Kaszmerek úr jelentése, Kont egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, nem, nem ez okafogyottá válik. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 13-as módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Egyel többen szavaznak, nem? Most jó. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 15-11 arányban, 14-es módosító mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. Jó, jó, ellenőrizzük, úgyhogy meg is nyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as okafogyott, 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 9-es mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 20-as mellette, ellene, köszönöm, ha kikapcsolják a telefonokat, tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nos, most jön az egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hárma, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Az ötöst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk, Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette, a ah, bocsánat, két részben szavazunk a kilencesről, első rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, a kilences módosító első részéről szavazunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 9-es módosító második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es végszavazás mellette, bocsánat, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, Gratulálunk! Következik a második szavazás. E, elnök asszony, mivel az előadó és az árnyék jelentés ö, készítők megegyeztek, lehetne blogban szavazni? Oui, Donc le et le final. Jó, először a hármasról és a végszavazásról blogban szavazunk, tehát a három módosító indítványt együtt vesszük, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, végszavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk egyhangulag. Blogban szavazunk megint csak, ha mindenki egyetért a következő témáról. Egyestől egészen a végéig blogban szavazunk. Figyelembe véve, hogyha a szóbelit elfogadjuk, akkor a hatos okafogyottá válik. Rendben, blogban szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, végszavazás. Jó, megnyitom a szavazást. Egy valaki hiányzik. Most már egyet többen vagyunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Egyhangúan gratulálunk. Alors, prochain vote, euh, j'ai tout en anglais, donc... Minden angolul van itt majd. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást az egyes módosítóról. Lezárom. Nem, nem, valaki, 28-en vagyunk, valaki itt kétszer szabadott, nem, rendben. Akkor elutasítottuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodik elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hatos okafogyott. Az A kompromisszum mellett kiszavaz ellene tartózkodik elfogadva. Hetes módosító nem. Kilences módosító, mert a hetes nyolcas okafogyott, Kilences mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. 12-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezártam, elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Kettes számú szóbeli mellette ellene tartózkodik elfogadva. Okafogyott 15-ös mellette ellene tartózkodik elfogadva. Szóbeli hármas módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Okafogyott 17-es módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva 20-as. Két részben szavazunk, első rész mellette. Ja nem, okafogyottá válik, mondja az elnök asszony. Elnézést. Akkor zárószavazás. Elektronikus úton megnyitom a szavazást a zárószavazásról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk. Több nincs eset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 Euh, Elnézést kérek, de két apróbb szavazásra még sort kell, hogy kerítsünk. Elnézést, ne menjenek el. Nous avons encore deux. Még két szavazást kell lebonyolítanunk. Végszavazásról van szó mindkét esetben, mert nincs egyetlen egy módosító indítvány sem. Megvárom, hogy Gerero úr leüljön a helyére. Köszönöm. Szóval Donc, ce sont des votes électroniques. Elektronikus úton szavazunk, ami a véleménytervezetet illeti. Módosító nélkül mindenki helyet foglalt, ki szavaz mellette. Az elektronikus szavazást tehát megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nagyszerű. Még egy napi rendőpontunk hátra van. Azt kérem, hogy ne menjenek el mindjárt, kár lenne ezért. 14-es napi rendi pont. Neuser úr prezentációjával kezdjük. Az ITRE-hez szóló véleménye, energiapolitika együttműködés kezdeményezése határionkon túló partnerekkel, biztonságos, fenntartható és versenyképes energiállátás stratégiáinak megközelítése. Ez tehát a cím. Kérném, hogy csöndesen Csöndesedjünk el, hogy Najzer úr át tudja venni a szót. Najzer úr, öné a szó. Lívia. Nagyon szépen köszönöm, asszonyom. Nos, hát itt egy olyan véleményről van szó, amely az energetika politikáról szól. Jelentésében a szakbizottság úgy állapodtunk meg, hogy az energiáról egy külön jelentést készítünk 2030-ig, és a mi kérésünk is ugyanabba az irányba hat, mint az adott mm, az adott jelentés, de mi rövidebben foglalkozunk ezzel. A bizottság jó lenne, hogyha foglalkozna az energiapolitikával, a hozzáférés kérdéseivel. Az ENSZ 2012-t fejlesztő energia mindenki számára évvé nyilvánította ki nekünk a parlament részéről. Komoly munkát kellett, hogy végezzünk, de most már hivatalossá kell ezt tennünk a jelentésben, és elmondtuk, hogy az egyetemleges hozzáférés az energiához milyen fontos. Mi külön kihangsúlyozzuk, hogy az energiának megújulónak, visszaforgathatónak és pénzügyileg is hozzáférhetőnek kell lennie. Az országok kapacitásait építenünk kell az energia terén, ez elég nehéz feladatot jelent. Amikor az EU energetikai tárgyalásokat folytat a harmadik országokkal, akkor a jó kormányzást, a decentralizációt, valamint az emberi és demokratikus jogokat is figyelembe kell venni. Végül pedig az EU harmadik országokkal való tárgyalásai során prioritásként a lakosság érdekeit kell, hogy nyomon kövesse, és kevésbé a rövidtávú kormány érdekeket kell, hogy figyelembe vegye. Összpontosítanunk kell figyelmünket a demokrácia fejleményeire is, az átláthatóságra és a civil társadalom részvételére, valamint az EU-nak arra is ügyelnie kell, hogy a bioüzemanyagok esetében a negatív kihatások a lakosságra és a környezetre elkerülhetőek legyenek. Ez az öt pont az, amelyet ki kell külön hangsúlyoznunk, és a javaslatunkban majd a Kutatási Szakbizottság felé ezen öt pontot fogjuk eljuttatni. Najzer úr, most azoknak a képviselőknek adom meg a szót, akik szeretnének szót kérni, és Keller asszony ilyen. Äh, Köszönöm szépen. Én árnyék előadó vagyok, vagyis őt képviselem, Katrin Grace-t, és megpróbálom ezt minél jobban megtenni. Egyetértünk teljesen azzal, ami elhangzott. Valóban a kérdés az, hogy mi az új nap alatt, hiszen különböző döntéseket hoztak már, és valóban ez egy nagyon fontos dolog. Mi esetlegesen még egy módosító indítványt is benyújtanánk az ötödik paragrafusra bekezdéssel kapcsolatban, és a bioüzemanyagok szélesebb körű elterjesztésére koncentrálnánk, azt céloznánk, E, ezzel felhívjuk a figyelmet arra, hogy monokultúrákhoz vezethet a bioüzemanyagok erősebb támogatása, és ez a különböző természeti erőforrások, például az erdő e, csökkenéséhez vezetne, különböző környezetvédelmi veszteségekhez vezetne, és a földtulajdoni viszonyokat is felborítaná. Aztán ott a biomassa termelés kérdése is a, ebben a jelentésben. Igazság szerint ezzel nem kellene foglalkozni, de kérdés, hogy akkor most másodszorra foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel. A flektel kapcsolatban kívánunk-e újabb véleményt megfogalmazni, mi úgy gondoljuk, hogy az esetben a biomasszát is meg kellene említeni, mert ez is a mi hatáskörünkbe tartozik ebből a szempontból. Ezzel kapcsolatban is lennének javaslataink, de összességében üdvözöljük ezt a jelentést, és reméljük, hogy így elfogadásra kerül. Merci beaucoup, Madame schnieber Köszönöm, Sibrid asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük Neuser úrnak a jelentést, külön hála azért, hogy megemlítette a politikai koherencia kérdését, hiszen sokszor úgy tűnik, hogy mintha megfordítanák ezt az elképzelést, és azt vizsgálnák meg, hogy a fejlesztéspolitika hogyan szolgálhatna az energiapolitikát. De úgy gondolom, erről a kérdésről még viszonylag hasonló véleményt képviselve fogunk vitatkozni. Még egyszer köszönöm. Kö köszönöm, asszonyom. Meg szerettem volna a bizottság képviselőjének is adni a szót. Az illetékes itt van-e a bizottság részéről? A kollégák úton vannak, jeleztem nekik, hogy háromnegyedre érjenek ide. Mindig így van. A bizottság is lehet annyira elegáns és udvarias, hogy hamarabb jöjjön egy kicsit. Mi egy kicsit előre szaladtunk időben, de mi most nem fogunk egy negyed órát várni a bizottságra. A bizottság képviselői is itt lehetnének egy kicsit korábban. Ez nem igazán normális, ami itt van. E, előre be kell tervezni, hogy egy kicsit csúsznak a dolgok előre vagy hátra. Az elegancia és a jómodor azt kívánná, hogy egy negyed órával előbb a bizottság itt legyen mint amikor a meghívjuk. Nem fogok tehát rájuk várni, Dajzer úr esetleg és köszönöm, hogyha az üzenetet köbbeszíti a biztos, bizottság képviselői számára, és szerintem ez elfogadhatatlan, nem első alkalommal történik. Vielen Dank nochmal für die äh, Anregung von... Äh, Még egyszer köszönet a mindkét oldalra felvetéseket. Úgy gondolom, hogy a politikák fejlesztési célú koherencia ja, mindenképpen téma kell, hogy legyen, nem csak a, önnek fontos, az mindenkinek. Úgy gondolom, hogy Keller asszony megjegyzései is csak gazdagítják a szempontokat, és mindenképpen be tudjuk dolgozni a jelentésünkbe. Köszönöm, Neuser úr. Nagyon sajnálom, hogy a bizottság nincs jelen, a kollégáim is sajnálatos módon nincsenek itt. Köszönöm a résztvevőknek a jelenlétet ma estére felfüggesztem az ülést, holnap pedig ugyanebben a teremben 9 órakor kezdjük az ülést, és mindenkinek szép estét kívánok. Viszontlátásra!